Diamo inizio. Benvenuti a tutti, buonasera a tutti. Akkor mindenkit szeretettel köszöntök, és meg is kezdjük a bizottságunk ülését. Most fejeztük be a koordinátorok ülését, ahol született néhány döntés, vegyék majd fel a kapcsolatot a saját frakció elnökükkel vagy koordinátorukkal. És most meg is kezdjük a napi rendet. Holnap áll napirendünkön egy vélemény elfogadása, mégpedig egy rendeletnek a hatályon kívül helyezése a ö, szarvasmarha hús címkézésével kapcsolatban egy módosított javaslat került benyújtásra, és ez már tartalmazza ezeket a módosítókat. Azt javaslom, hogy május 8-ára tegyük át a szavazást, tehát a következő bizottsági ülésre, és akkor ez 25-e 10 óráig lehet benyújtani majd a módosítókat, ha még lennének. Tehát ez a marhahús címkézésére vonatkozó rendelkezésekre vonatkozik. Tehát kérem a szavazást halasszuk el, hogyha ezzel kapcsolatban nincs megjegyzés, akkor ennek megfelelően módosul a napirend. Kedves kollégák, arra is szeretném emlékeztetni önöket, hogy április 1-től Horvátország kapcsán négy horvát megfigyelő is dolgozik majd. Rubozics kollega vesz részt a mi munkákban a bizottságban, szeretettel üdvözöljük, mint megfigyelőt. Bruno Grobizic tehát részt fog venni a bizottság ülésein, és hát gyakorlatilag a bizottság minden tagja nevében szeretettel köszöntöm. Van egy új tagunk is, egy póttagunk Finnországból érkezett, Petri Szörváma, akit szintén szeretnék nagy szeretettel üdvözölni. Köszönöm szépen, Petri, és akkor most nagyon röviden a harmadik napi rendi pont következik, ez a március 19-20. kiülés jegyzőkönyvének elfogadása, amennyiben nincs megjegyzés az ülés végéig, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Ma is, mint minden alkalommal, a bizottsági ülést az interneten közvetítik. Jön az ötödik pont, a kap keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések. Luis Manuel Capula Santos a jelentés készítője. Nagyon fontos napi rendi pont következik, tehát ez a közös mezőgazdasági politika reformjához tartozik a közvetlen kifizetésekre vonatkozóan. Ez az egyik a négy fő dossziének a reform keretében valószínűleg a legvitatottabb és a legnehezebb. Számos konzultáció konzultációra és vitára került sor, és most az előadótól halljuk a jelentésének fő pontjait. Szeretnék arra emlékeztetni időközben, hogy a négy jelentést júniusban fogjuk meghallgatni. Ez tehát azt jelenti, hogy a módosítókat júliusig kell majd benyújtani. Most Luis Manuel Capula Santos kollégának adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr, és nagyon mindannyian megpróbáltunk számos véleményt elmondani, és most nagyon nagy a felelősségünk, és én magam is nagyon sok kollégával, nagyon sok szakmai szervezettel, környezetvédelmi szervezettel beszéltem, kormányokkal, hatóságokkal, és most már úgy nagyjából érzem, hogy mi is az, ami ellentmondásos, és hol vannak az ellentmondások az egyes vélemények között, és hol vannak azok a pontok, ahol kompromisszumra van szükség. Teljes mértékben nyitott vagyok, elérhető mindenki számára, és a kompromisszumok irányába is nyitott vagyok. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament egy nagyon erős és nagyon konzisztens álláspontot képviseljen, mert hát erre lesz szükségünk a tanácsa szemben az elkövetkező következő időszakban. Na most én, amit elmondok, ezek nem csak az én javaslataim, hanem azok a javaslatok, amelyekről azt gondolom, hogy konszenzust eredményezhetnek a végén, úgyhogy ha megengedik, akkor végigmegyek a jelentés legfőbb pontjain. Az első az, az újra elosztás kérdésével foglalkozik. Ezt, ezzel mindannyian egyetértünk, hogy ezt meg kell változtatni, mert csak így lehet a jelenlegi igazságtalan helyzetet orvosolni. A hektáronkénti kifizetésről beszélünk. A bizottság megtette a maga javaslatát. Az enyém egy kicsit ettől eltér, és azt gondolom, hogy ez tisztességesebb lenne, egyszerűbb, és emellett talán a leginkább alkalmas arra, arra, hogy megfeleljen a jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzetnek. Éppen ezért én szeretném a tagállamokat arra kérni, akik a leghátrányosabb helyzetben vannak, hogy ugye, és mindenkinek lehetőséget kell adni a saját helyzetének jobbítására, és nagyon jó lenne, hogyha senki nem maradna az a a konvergenciát tekintve az átlag alatt, az átlag 65 a alatt, hát persze a 100 os konvergencia nem lehetséges, de 90 ot el lehetne érni, és nagyon jó lenne itt egy fokozatos emelést megvalósítani azok számára, akik jelenleg a legalacsonyabb szinten vannak, hogy közelítsenek az átlaghoz. Úgyhogy új elosztási elvekre van szükség több kompenzációra olyan tagállamok esetében, ahol az első pillérben több a finanszírozás, tehát azok, akik a legnagyobb mennyiségű segítséget kapják a bizottságtól, azoknak is hozzá kell járulni az újra elosztáshoz, felosztáshoz. Vannak olyan országok persze, amelyek az átlagon felett találhatók, és a 100% fölött tehát, és hát ez nagyon, ez más, mint amit a, a bizottság javasol. Egy kicsit többe kerül ez a javaslat, ugyanakkor ő megmarad az újra elosztás, az újra felosztás, de ez garantálja a kompromisszum, egyfajta kompromisszum lehetőségét. És a fontos kérdés a zöld, a kizöldesítés, a greening. Az én javaslatom, és amit én a magam részéről javasolni szeretnék, bár mondom, nyitott vagyok minden egyéb javaslatra, keressenek meg, ha van ilyen. Szóval a zöldesítéssel kapcsolatban a következőt szeretném elmondani. Először is ezt el kell választani az alapfizetést, az alapkifizetéseket a zöldesítésért történő kifizetésért. Itt több dologról van szó. Szóval megfelelő feltételeket kell, kell kialakítani, és a kiegészítő zöldesítésre külön szabályoknak kell vonatkozniuk az alaptól eltekintve vannak bizonyos büntetések abban az esetben, ha nem valósul meg az, amit meg kell. De ezt már a horizontális szabályozásban kell majd megvalósítani. Én azt szeretném, hogy könnyebben megbizonyodhassunk arról, hogy bármilyen megmaradt pénzt megfelelően tudunk kezelni, és ezek a fennmaradt összegek a leginkább a környezetvédelemre fordítandók. Tehát a zöld kifizetéseket úgy kell megvalósítani, hogy ez ne járjon megnövekedett vagy túlságosan nagy bürokráciával. A bizottság által javasolt intézkedéseket egyszerűsíteni szeretném. Ugye a bizottság az azt mondja, hogy vannak ökológiai fókusz területek, vagy fókusz pontok, vagy diversifikálni kell a terményeket, a vetésforgót be kell vezetni, meg kell nézni a több mint három hektáros farmokat, birtokokat. Ugye vannak nagyon kisméretű gazdaságok sok esetben, és itt a lehetőségek, a gazdák lehetőségei nem olyan jók, és hát gyakorlatilag akár büntetés is érheti őket, hogyha nem tudják megfelelően megvalósítani az előét intézkedéseket. Tehát nézzük meg a, a 20 hektáros területeket, a 3 és 20 hektár közötti gazdaságokat kell vizsgálni, és a, itt mindenképpen kettőt kellene, két termét kellene kötelezővé tenni, és különböző incentíveket, illetve ösztönzőket kellene biztosítani a gazdák számára, hogy ökológiailag védjék a területeket, és a szomszédos területeket is. Tehát kialakuljon egyfajta folyosó a szomszédos területeken. Ezzel azt akarom mondani, hogy bizonyos mennyiségű terményt szimbiózisban kell termelni, és megvalósulhat ez a fajta folyosó, amire hivatkoztam, a szomszédos területekkel. Tehát az embereknek azt kell elérni, hogy a zöldesítés az az emberek javát szolgálja, hasonló módon, ahogyan a bizottság javasolja a biológiai segítségnyújtással kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy ez a biológiai szempont sokkal nehezebben megvalósítható, mint a zöldesítés. Annál is inkább, mert sokkal tisztességesebb eljárásra van szükség a biológiai segítség esetében. Na most meg kell nézni, hogy a bizottság mit szó, mit ír az integrált gazdálkodásról a 2020-as agendában, és melyek azok a minimális intézkedések, amelyeket meg kell valósítani. Meg kell nézni a különböző terményeket, melyek az állandóak, és hogy melyek azok, amelyek még kiegészítően megjelenhetnek, mert ez tudja a talaj minőségét megőrizni, és biztosítani kell, hogy legyen egyfajta füves, gyepes terület, gyep terület az adott gazdaságon belül, mert és ha csak egy termény van, akkor valami másra is szükség van, mert csak így lehet biztosítani, csak így lehet biztosítani, hogy a föld értéke megmaradjon és ugyanolyan magas legyen. Já tem o seu próprio mecanismo de controle e as medidas. Tehát én egyszerűbb intézkedésekre törekednék, mint amelyeket a, a bizottság javasol. A biológiai védelem nagyon bonyolult és nagyon komoly követelményeknek kell megfelelni, és komoly ö, ö, bürokratikus ö, ö, intézkedéseket irányoz ez elő, és nagyon komoly monitoring rendszert ezt követően. A bizottság azt mondja, hogy egységesíteni kell a hektáronkénti segítséget. Azonban nagyon nagy különbségek vannak a régiók és a tagállamok között, talán bölcsebb dolog lenne egy sávokat meghatározni, az átlaghoz képest, és akkor ezen belül lehet mozogni, és akkor adott esetben büntetésekre is sor kerülhet, ahol nem valósulnak meg az előírások. Olyan nagyon nagy különbségek nem lehetnek a tagállamok között, ami a hektáronkénti kifizetéseket illeti, tehát nem a totális konvergencia az, amire szükség van, de szükség lenne azért az átlag körül erre a sávra, amit mi javaslunk. Nem tudom, hogy, hogy sikerül itt majd konszenzusra jutni, és azt hiszem, hogy meg kell határozni pontosan, hogy mit jelent az, hogy aktív gazda ennek lehet egy pozitív megközelítése és egy negatív megközelítése, tehát lehet pozitív listát, meg negatív listát összeállítani, van olyan gazdaság, ami aktív, van, ami nem, és akkor van olyan, ami, ami nem kap semmiféle támogatást, ez is teljességgel előfordulhat, hogyha negatív a definíció. És amelyeket tehát nem használnak nem művelik meg, azt másképp kell kezelni ezeknek a transferkifizetéseknek az esetén, és én azt mondom, hogy itt erre nincsen szükség. Jó alap a bizottság által elkészített javaslat ezen a területen, ugyanis a tagállamok az, lehet, hogy az első ö, ö, pillérben jobb helyzetben vannak, mint a másodikban, vagy lehet, hogy ez fordítva van egyes tagállamok esetében, de hát lehetővé kell tenni a transfert ugyanolyan módon, ahogyan ezt levetővé tesszük az elsőből a második pillérbe, fordítva is meg kellene ezt valósítani. Tehát 10% az elsőből a másodikba, és egy kicsit több azon tagállamok esetében, ahol nagyon erős az első pillér, és a második pillér pedig szinte nem is létezik. Tehát a 25 százalék, a második, bocsánat, tehát 25 százalék lenne a második pillérben, akkor ott lehetne egy különleges költségvetést biztosítani, és lehetővé kell tenni a tagállamok számára tehát a, a transfert, az átcsoportosítást az elsőből a második pillérbe a fiatal gazdákkal kapcsolatosan. Itt is egyfajta maximumot meghatároztak, ugye, a, a, a probléma az, hogy ugye a mezőgazdaságban dolgozók, a gazdák egyre idősebbek, egyre magasabb az átlag életkor, és éppen ezért ugye a bizottság itt egy átlagot javasol minden tagállam számára, tehát mondjuk 50 hektárt Romániában, akkor 6 hektár lehet mondjuk a támogatásra, a Csehköztársaságban pedig akár 90 hektár, mert hogy ott akkora az átlagos birtok, illetve gazdaság méret. Tehát azt akarom mondani, hogy az átlagoknak nem sok használjuk persze az átlagokat, nyilvánvalóan az átlag számítás, csak nem mindig segít, és nagyon sokszor nevetséges az eredmény. Úgyhogy egyfajta hektár limitet, egy, egy maximált mennyiséget kellene meghatározni mindenki számára. Néhány tagállam azt mondja, hogy ezt nagyon óvatosan kell közelíteni, ezt a kérdést meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, és ezt minden esetben meg kell nézni, mekkora a hektár határ egy átmeneti időszakban, ugyanis bizonyos területeken egyszerűen el fognak tűnni a gazdák, nem lesz mezőgazdaság. Persze a capping, a maximalizálás is nagyon fontos. Itt is van sok vita, és sokan nem értenek egyet ezzel, de meg kell határozni pontosan, hogy mi lehet a plafon, és azt is meg kell nézni, hogy mi a legjobb módszer erre vonatkozóan. Ugye a bizottság itt egy pénzügyi, egy, egy összeget javasol, de hát meg kell nézni itt a, azt, hogy hogy alakulnak a, a gazdaságok méretei, és egyfajta progresszivitást vagy regresszivitást kell bevezetni. Meg kell nézni az innováció mértékét. Ezt mindenképpen tisztázni kell, mert ez egy nagyon fontos összefüggés, tehát hogy a pozitív diszkriminációt akarjuk elősegíteni a munkahelyteremtés érdekében, és azt is biztosítani szeretnénk, hogy a munkahelyek számát is figyelembe vegyék, illetve a munkahelyteremtést, amikor ezeket az intézkedéseket kidolgozzuk. Néhány tagállam nagyon sok a kisméretű gazdaság. Sok tagállamban mások a méretek. Tehát az átlagos rendszer úgy kell, hogy kialakuljon, hogy lehessen segíteni a kicsiket, de nem kell kötelezni a tagállamokat ott, ahol ez a probléma nem merül föl, hogy mindenképpen támogató intézkedéseket dolgozzon ki a kicsik számára, mert lehet, hogy ott főleg nagy gazdaságok működnek összességében, tehát a, ugye a greeningről, a zöldesítésről, kizöldesítésről már beszéltem, és azt is ebben az összefüggésben kell látni. A tagállamok az első pillér 30%-át kell, hogy kiszöldesítésre fordítsák, és hogyha ez nem történik meg, akkor ezt a pénzt automatikusan át kell csoportosítani a második pillérbe a vidékfejlesztés területére és ez is a zöldesítés körébe tartozik a második pilléren belül amit a második pillérbe teszünk, az egy nagyon fontos, nagyon jelentős összeg és nagyon jelentős tevékenységet támogat. Most nem tudom, hogy szükség van-e itt egy minimális százalék arányra, annak a meghatározására, de bármit is teszünk, azért lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az a pénz, ami nem kerül felhasználásra az első pillérben, az átkerülhessen a másodikba. Tehát Összességében nem akarok én senkit arra ösztönözni, hogy, vagy nem, tehát éppen, hogy arra akarok ösztönözni mindenkit, hogy az egyszerűséget, a tisztességet tekintsék elsőleges szempontnak. A jelentés mögött az a cél szerepel, hogy meg kell vizsgálni minden véleményt, és csak így tudunk olyan konszenzust elfogadni, amely lehetővé teszi, hogy az Európai Parlament egy erős állásponttal ö, kezdjen el tárgyalni a tanácssal és a bizottsággal, hogyha radikális a javaslat, akkor azt nyilvánvalóan nem fogják elfogadni a, a bizottságban, az Európai Bizottságban. És a tehát, hogyha teljesen ellene megyünk annak, amit a bizottság mond, akkor ez nem segít. Úgyhogy egy olyan mm, javítást, olyan javításokat kell kidolgozni, ami azért igazodik a bizottság által ki javasolt elképzelésekhez. Köszönöm, és bocsánat, ha túl sokáig beszéltem. Köszönöm szépen, Louise, ezek nagyon fontos kérdések voltak, és azt hiszem, hogy rögtön meg is kezdjük a vitát. Én még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire szükség van arra, hogy az előadó és az árnyék jelentések felelősei szoros kapcsolatban maradjanak egymással, ugyanis hát a, az, hogy milyen támogatást fogunk kapni majd, az nagyban függ ennek az eredményétől, úgyhogy amennyire csak lehet, a legkülönbözőbb véleményeket meg kellene összesíteni, és egy kalap alá hozni, kompromisszumot kidolgozni. És most sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy két-három percnél senki ne szóljon többet, úgyhogy jó Leinennel kezdem, utána pedig Nikolson kollégával. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretnék a kollégáknak köszönetet mondani és azt hiszem, hogy a többi árnyék jelentés előadója is el fogja mondani a saját gondolatait. Én is szeretnék néhány kérdést felvetni, amelyek már említésre kerültek. Összességében azt gondolom, hogy az irány az rendben van a zöldesítéssel kapcsolatosan. Nem tudom, hogy ez nincs túlságosan közel a bizottság véleményéhez. Ez nem is annyira különbözik a, a parlament véleményétől, de majd még a részletekről szólni fogok. Ami az újraelosztást illeti, illetve a százaléknak a mint célnak a megközelítése, illetve 80 százalék, ami a bizottsági javaslatban szerepel, nem vagyok ennek ellene, mindenképpen érdekes javaslat, hogy azok, akiknél a legnagyobb volumenek vannak, azok az országoknak kellene leginkább hozzájárulniuk az elosztáshoz. Franciaország német kollégáknak talán majd meghallgatjuk őket is. Ami a zöldítés kérdését jelenti, ez rendkívül fontos dolog. Az egyik kritika, amit hallottunk, az az a bizottságnak a javaslata az mindenkinek ugyanaz lenne, függetlenül attól, hogy melyik tagállamnál mi az, ami már eddig is történt, illetve történik a zöldítés érdekében. Ez nem feltétlenül egy jó álláspont, tehát ezt meg kell vizsgálnunk, jobban illeszkedjék ez az egyes tagállami álláspontokhoz, illetve már meglévő helyzetekhez. Egyet értek abban, hogy az alapkifizetéseket külön kell választani az egyebektől, és ezt nagyon szívesen támogatom is. Ami a büntetéseket illeti, ezt is külön kell kezelni a fizetésektől. A részleteit meg kell nézni, hogy bürokrácia illetően minden, ami egyszerűsítést eredményez, az mindenképpen üdvözlendő. A környezetvédelmi fókusz területeket illetően ott is jobb, hogyha nem azt mondjuk, hogy minden gazdaságnak ezt vagy azt kell tenni, hanem megint csak meg kell nézni a részleteit is a javaslatoknak, és ha az egyéb fontos kérdéseket vizsgáljuk, ami nagyon sok országot illeti, például a történelmi fizetési területeket nézzük, az ír mezőgazdasági miniszter mondta ezt a célkitűzést, hogy a maximumot és minimumot kellene meghatározni, amit a gazdálkodóknak kellene teljesíteniük azért, hogy valami kiegyenlítés felé haladjunk, hogy az átlagos hektár önkénti kifizetést. Ez az ötlet mindenképpen érdekes, meg kellene vizsgálnunk, nem lehet, hogy olyan egy helyzet alakuljon ki, ahol egy adott térségben mindenki azonos kifizetést kap. A ahol 40%-a az alapkifizetés, és a többi 30% az pedig a, már függő legyen, ezt mindenképpen meg kell vizsgálnunk, azt hiszem, hogy ebben a szakaszban még azt kell nézni, hogy hogyan vizsgáljuk meg, tehát hogy megfelelő legyen a gazdaságoknak, illetve a gazdaságvállalkozóknak. 10%-ot tartanám talán inkább jobbnak a zöld, zöldítéshez kapcsolódó kifizetésekkel együtt. Azért, hogy a minden gazda meg tudjon felelni, illetve a technikai megoldások és az időhorizontot is vizsgálni kell. A, a többi kérdésekkel kapcsolatban nincsenek nagyobb ellenvileg az, hogy plafonírozva legyen az összeg, emellett is vannak komoly érvek. Úgy gondolom, hogy itt is az a kérdés, és gondolom, hogy mások is hasonló véleményen vannak, ami a zöldítést illeti, amit áttennénk a kettes pillérbe, százszónak is egy a vége, vannak, amikkel egyet tudok érteni, de nagyon sok mindent még részletesebben meg kell vizsgálni. Tehát úgy gondolom, hogy egyes kérdésekben jobban el kellene különíteni a megoldásokat. Köszönöm szépen, Jack Nicholson következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek és a munkát, amit elvégzett, illetve a megközelítését úgy gondolom, hogy az első dolog, amit eh, fontos megemlíteni, hogy bármi is történjék 2014-et követően, több évig vet kell adni arra, hogy a gazdálkodók alkalmazkodni tudjanak azokhoz a megoldásokhoz, amelyek a jövőben lesznek majd. Nem lehet egyszerűen felkészülés nélkül áttérni egy egészen más rendszerre. Tehát nagyon fontos, hogy legyen felkészülési idő. Ami a zöldítést illeti, szerintem ez egy eléggé jól ismert téma, és mindenképpen foglalkozni kell vele, javaslatok vannak a jelentésben, és szerintem fontos, hogy a gazdálkodókkal együtt foglalkozzunk. Semmiképpen sem támogatom a 30%-ot, mert szerintem ez túlzottan magas összeg. De akármi legyen is a megoldás az egyszerűsítés szempontból, kell ezt megközelíteni. A javaslatban, ami a bizottsági javaslatban látunk, semmi sem igazán egyszerű, és azt sem igazán látható, hogy hogyan valósítható meg nagyobb bürokrácia és több papírmunka nélkül. Nagyon fontos, hogy egy pótlistát hogyha létrehozunk, akkor ennek módosíthatónak kell lennie a különböző tagállami igényeknek megfelelően, mert vannak, amik nem minden tagállamban alkalmazhatóak, ezért fontos, hogy rugalmas módon legyen ez használható. Ami az ekológiai fókusz kérdését illeti, én jobban örülnék, hogyha minimálisra csökkentenénk a plafonírozást. Nagyon sok gazdálkodót, környezetvédelmi testületet is érint ez, és nem lenne jó, hogyha kétszer kellene fizetniük a gazdálkodóknak ami az állandó termékeket illetik, és a legelők kérdését. Itt is nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy tulajdonképpen mire is gondolunk itt pontosan. Nagyon sok olyan földterületet ismerek, amit az elmúlt 50-60 évben egyáltalán nem műveltek, de vannak olyan földterületek is, amit 12 hónapja nem műveltek, és egyszerűen csak füves területként tartják. Tehát meg kell vizsgálni, hogy ezt hogyan tudjuk megfelelően kezelni. Ami a plafon összeget illeti, nem igazán tartom ezt jó ötletnek. Az új tagállamoknál közül néhányan tudják, hogy mennyire nehéz ezt a megközelítést alkalmazni, és ezek teljes mértékben tudatában vagyok, az én frakcióm is tudatában van ennek. Ezért úgy gondolom, hogy hosszú nagy vita lesz erről, és szerintem ez nem egy olyan terület, ami könnyen megoldható a következő tárgyalások során. Tehát mindenképpen a helyi szinten kell jobban megvizsgálnunk a helyi feltételeket, és annak függvényében eldönteni, hogy egyes területeken konkrétan milyen helyzetek vannak. Ami a gazdálkodókat illeti, én próbáltam megnézni, hogy kik azok, akik ezt igazán támogatják, de még nem találtam senkit sem, aki azt mondta volna egyértelműen, hogy ez egy jó ötlet. És nem tudom, hogy eh, hogyan fogjuk ezt eh, kezelni. Egyetértek azzal, amit a jelentéstevő mondott, hogy kellene egy listát eh, készíteni, Nyilvánvaló, hogy nincsenek golfórákra lehet szükség. Azt tudjuk, hogy az élelmiszert a földön lehet megterelni. De az, hogy nem szabad, hogy túl bürokratikus legyen ez a gazdálkodók számára. Ezzel kapcsolatban azt is el lehet mondani, hogy az Egyesült Királyság a második pillérben rendelkezik jelentős összegekkel, és ez önmagában nagy problémákat jelent, hogy a kettes pillért ben az legyen, amit, amit szeretnénk. Tudjuk, hogy ez nem csak Egyesült Királysági probléma, de több pénzre van szükség a kettes pillérben, és hogy az Egyesült Királyság meg tudja valósítani a környezetvédelmi célkitűzéseket úgy, ahogy ezt elvárjuk. Múlt héten a számvevő szék eléggé kritikusan bírálta az egész csomagot azzal, hogy túl költséges lenne ennek az adminisztrálása. A jelentés azt mondja, hogy még 15% lenne az adminisztratív költsége ennek a megvalósításának. Nem ismerek olyan kormányt jelen pillanatban az Európai Unióban, amely megengedheti magának, vagy csak reményheti is azt, hogy még további 15%-ot tudna fordítani arra, hogy egy politikát adminisztráljon. Tehát ezt is figyelembe kell venni, egyszerűen nem megvalósítható úgy, ahogy ez jelenleg szerepel, hogy további 15%-ot töltsünk a, a bürokráciára, és ez mindenképpen egy szakadási pont lehet. Ez 15% rendkívül nagy összeg nagyon sok területen, és ez a pénz nincs meg. És nagyon sok ország elmondta, hogy az adóellenőrzésre, egyebekre kell a pénz, illetve honnan lehet ezt a pénzt kiszakítani. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban lesz vita, és készen állok arra, hogy együtt dolgozzak a jelentéstevővel, és hogy megtaláljuk azt a megoldást, ami megfelelő. Remélhetőleg ez a bizottság nem csak ebben a jelentéssel, de más területeken is egy határozott, erős álláspontot tud majd elérni, amit a bizottsággal, illetve a tanácssal szemben képviselni tudunk, úgyhogy pozitívak legyünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Jean! Megénész asszony, és utána Dorfman asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon jó előadást, de köszönöm az elmúlt hetek során folytatott munkát is. Tudom, hogy szakbizottságunk nagyon sok részlettel konfrontálódik, és nagyon kevés az időnk. Itt az újraelosztásra térnék ki először. Tehát ez a téma nagyon nehéz lesz. Illetve nagyon nehéz lesz ebben a témában teljesen megállapodni. Azt tudom, hogy a balti államok nem lennének ezzel a javaslattal sem elégedettek, még akkor is, hogyha egy kicsit az ő javaslataik irányába mozdulna el. De természetesen költségvetési nehézségek is vannak. Másodszorban nem került említésre. Itt az, hogy definiálnunk kell a jogalkotás felhatalmazásán alapuló intézkedéseket, hogy ne veszítsük el a dolog feletti uralmunkat. Tehát fogalom meghatározásokra van szükség. Senki sem eh, egy, ért egyet a bizottság javaslatával, hogy ki is a termelő. Elképzelhető egy negatív lista, és elgondolkozhatunk a 73-as rendelet 28-as cikkén. És ennek a következményein is, hiszen ez a rendelet már megengedi a tagállamoknak, hogy fogalom meghatározásokkal éljenek, és a nem mezőgazdasági tevékenységet pedig kivegyék a hatály alól. De a tagállamoknak megvan az a rugalmassága. Most itt a kifizetések kepingéről eh, szólva, a bizottság javaslatában számok is vannak, de én úgy gondolnám, hogyha a jövedelmeket, bevételeket kiigazítanánk, akkor meg kell néznünk a termelők munkáltatói szerződését. Tehát elég gyakran van az, hogy amikor aratnak, akkor munkáltatókként lépnek fel a termelők, és ez pedig nagyon fontos, hogy hogyan megfelelő béreket fizetnek ki. Nagyon fontos az, hogy rugalmasság legyen a pillérek között, hiszen így a tagállamok tudják eldönteni, hogy mi a legjobb számukra. A parlamentnek viszont azt kell garantálni, hogy senkit sem részesítenek hátrányos megközelítésben. Most áttérnék egy másik témára, ez pedig a kizöldítés és a konvergencia. Most itt a kizöldítésre vonatkozó javaslat a DESZ és a Lion jelentésben is a parlament egy olyan rendszert javasol, amely nem átfogó. Na nagyon sok bürokráciát is lehetne itt alkalmazni. De elnök úr, ön is említette, hogy milyen nehézségekkel szembesülnének a termelőegységek, a gazdaságok. Fontos lenne, hogy a jelenlegi bizottsági javaslatokat gyakorlatiabbá tegyük a gazdaságok szintjét. Mindenképpen a tagállamoknak több opciót kell adnunk. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy néhány tagállam nem koncentrálhat itt a kizöldítésre, hiszen közösségi tulajdonban is vannak termőföldek esetleg két fajta intézkedés között lehetne választani. A jelenlegi mind a három intézkedésre lehetőséget ad, és ez egy ilyen vegyes gazdálkodást jelentene. Azokra az opciókra kell koncentrálnunk, amelyeket a kizöldítési intézkedésekkel együtt nyújtottunk be. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ez egy külön kifizetés és azok, akik nem akarnak részt venni a kizöldítésben, akkor ezek a pénzek átmennének a vidékfejlesztésre, de nem lenne büntetés. Ezzel meg kell még a bizottsággal áll, ebben meg kell állapodnunk a bizottsággal. Van még itt néhány megjegyzés a kizöldítéssel kapcsolatban, de inkább átérnék most a konvergencia témájára. Ez összefügg a kizöldítéssel. George Lyon említette itt a, azt, hogyha 60-40 százalékról beszélünk, de itt igazából más kiigazításról beszélünk. Bizonyos tagállamok nem tudnák a számok alapján elvégezni a kiigazításokat. Tehát mindenképpen közelíteni kell itt a számokat egymáshoz. Működhető koncepcióról lehet szó. De elgondolkozhatunk azon, hogy hogyan alakítja át a bizottság azt a rendszert, hogy kis jogosult fizet, kifizetésekre. Tehát a jogosultságot is át kellene dolgoznunk. Remélem, hogy ez nem túl bonyolult kérdés a jelentéstevőnek. Azonban nagyon fontos a tagállamokra háruló költségek kérdése is, hiszen egy teljesen új jogosultsági rendszert kellene a tagállamoknak kidolgozniuk. És esetleg ezen a területen is benyújthatnánk módosítókat. De szerintem a konvergencia a politika szempontjából legalább annyira érzékeny, mint a kizöldítés. És itt mindenképpen nagy kihatásokkal kell majd számolnunk. Itt a bizottságnak Javasolnék egy félidős áttekintést a kizöldítés és a konvergencia tekintetében is, ahogy közeledünk 2019 felé. Beszéltünk már az a, a mezőgazdasági környezetvédelmi szempontokról, a biogazdálkodásról. Szerintem itt is módosításokra van szükség, de ezekről már itt vitáztunk. A fiatal gazdáknak szánt kifizetésekről azt gondolom, hogy legyen kötelező. De azt tudom, hogy a parlamenten belül ezzel nem ért mindenki egyet. Én amiatt aggódom, hogy ez nem fog működni. Olyan rendszere van szükségünk, amely az általunk beazonosított generációt támogatja majd. Tehát itt mindenképpen finomítani kell itt az összekapcsolt támogatások bizonyos térségek számára. Szerintem ez egy olyan kérdés, ahol további megjegyzésekre lenne szükségünk. Itt a kis gazdaságokra vonatkozó elképzelések. Szerintem ezeket mindenképpen fel kell ajánlanunk. Nézést kérek, elnök úr, szerintem túlléptem az időmet, de nem foglalkoztam mindennel, de most szeretném itt most ezt abba hagyni, és ha van lehetőség, még akkor átveszem a szót. Köszönöm. Köszönöm, Mária. Most Dorfman úr kap szót, utána Bové úr. Igen, köszönöm. Megpróbálok rövid lenni. És néhány lényeges kérdésről szólnék. Úgy gondolom, ha mi hogy amit a kizöldítésről mondott az előadó, az észszerűnek tűnik, és megfelelő irányba is mutat. Úgy gondolom, hogy egy alsó határt kellene megszabnunk, amely véleményem szerint legyen 20 hektár. Ez egy jó elképzelés. Főleg azért, mert vannak olyan gazdaságok, amelyek már itt a környezetvédelmi programban vannak, és ezeket nem kell leterhelni a kizöldítési kötelezettségekkel. Szerintem ez így észszerű is. Úgy gondolom, hogy a ökológikus mezőgazdaság tekintetében ezt a második pillérbe is áttehetnénk. Nem értek teljesen egyet itt a belső konvergenciára tett javaslatokkal. Úgy vélem, hogy az az elképzelés, hogy a belső konvergencia egy bizonyos százalékra vonatkozzon, észszerű. Amennyiben vélelmezzük, hogy a konvergencia összállami és nem bizonyos régiókra koncentrálódik. Ez olyan államokban lehet hatékony, ahol óriási különbségek vannak a régiók között. Tehát itt lehetséges a konvergencia. Tehát például Olaszországban a legrosszabb régió és a legjobb régió közötti különbség egy a tízhez. Ez az arány pedig sokkal nagyobb, mint államok közötti különbségek. Erre a problémára mindenképpen megoldást kell találnunk. Nem értek egyet azzal az elképzeléssel, hogy minden tagállam saját magának határozza meg az aktív termelő fogalmát. Itt a számbevőszék például világosan megmutatja, hogy az nem lehet, hogy száz kritérium alapján döntsön minden tagállam. De támogatnám itt a szubszidiaritás elvét, azonban, hogy hogyan nézzen ki a szabály, azt fel kell vennünk a rendeletbe, és ne engedjük, hogy minden taggállam azt csinálja, amit akar. A kis termelők esetében el tudom fogadni azt, amit az előadó mondott, de azt javasolnám, hogy a kis üzemek határait ne pénzben mérjük, mint az első pillérben, hanem eh, mondjuk terület alapján, tehát mondjuk két-három-négy hektáros üzemek esnek itt eh, a kis gazdaság hatája alá. Így eh, könnyebb lenne, mert nem tudnánk a változásokat követni. Egy utolsó megjegyzésem lenne, illetve egy kérdésem az előadóhoz. Semmit nem mondott a hátrányos helyzetű térségekről. Van egy bizottsági javaslat ezekre a területekre is, és itt az első pillérben konkrét javaslatok is szerepelnek. Ez lett volna minden, köszönöm szépen. Grazie Herbert, José Bové, e poi Olenica. Szépen José Bové következik. Először is eh, kétségtelen, hogy eh, volt már alkalmunk a jelentéstevővel együtt dolgozni, és szerintem figyelmre méltó volt a vita ahogy a ma délutáni vita is véleményem szerint lehetővé teszi, hogy megmutassuk azt, hogy bizonyos konvergencia létezik. De talán egy kicsit tovább is lehetne menni egyes témákban. Én néhány témára fogok koncentrálni. Az első az pedig a tagállamok közötti konvergencia. Kétségtelen, hogy ez egy olyan vita, amit már lefolytattunk a jelentés készítőjével, egy bizonyos határt kell mindenképpen időtartamban meghatároznunk. Hogyha most megnézzük a bizottságnak a tervét, akkor 2028-at, sőt még azutáni időpontokat látunk. Szerintem mégiscsak eh, meg kell határoznunk egy határidőt, ahogy, ami egy keretet ad. Mert hogyha nem, akkor igazságtalan lesz az egész, és teljes mértékben megértem, hogy a balti országokban vagy más országokban, amelyek később csatlakoztak az Unióhoz, ez egyszerűen nem elfogadható. Ez szerintem az első lépés. A másik az aktív mezőgazdász megfogalmazás, meghatározása, mert ez volt a mi javaslatunk is, amit Megginesz asszony mondott, ami szerintem józanész diktálta a megoldás, hogy nem pozitívan határozzuk meg azt, hogy ki az, aki aktív mezőgazdász, hanem ki az, aki biztosan nem. Tehát, hogyha kereteket kell meghatároznunk európai keretek között, akkor fontos, hogy legyenek elemek, amik nem férnek bele. Például a jövedelem kérdés. Egyszer azt mondok, hogy 80%-a mezőgazdaságon kívülről származik, akkor a személy nem fér bele, és akkor nem kaphat támogatást. Vagy gondolok például az improduktív területekre, mint például a golf pályák, amit Kapula Santos úr említett. Tehát olyan elemeket kell inkább meghatározni, amik semmiképpen nem nem férnek bele. A ö, re, fokozott csökkentése a ö, a támogatásnak. Vannak, akik úgy gondolják, hogy túl sok a korlátozás, én pedig amellett vagyok, akik azt gondolják, hogy nincsen elegendő, túl nagy itten a plafon, túl magasan van, és inkább azt mondom, hogy menjünk le 100 ezer euróra, mert hogyha azt is akarunk, hogy legyen még valamit újra elosztani való, akkor mindenképpen hatásos kell, hogy legyen a korlátozás, és megfelelő pénzügyi volumen legyen azok a mezőgazdászok, akiket a bizottsági plafon érint, azok nem fogják az újraelosztási kasszát támogatni. Ha azt akarjuk, hogy a tagállamoknak vagy a kollektívának több legyen a pénz, akkor úgy kell ezt megszerveznünk, tehát ez, úgy gondolom, hogy ebbe az irányba kellene gondolkodni. Ami a környezetet és a klímát illeti, amit általában zöldítés néven szoktunk illetni. Itt egy egyértelmű világos célt kellene meghatározni. Hogyan fog kinézni a holnap mezőgazdasága? Nem csak az kell, hogy intézkedések legyenek, technikai megoldások, hanem azt mondjuk, hogy egy ilyen és ilyen mezőgazdaságot szeretnénk, fenntartható mezőgazdasági rendszereket, figyelembe véve a felmelegedést, az éghajlatot, a talaj állapotát. Vannak bizonyos elemek, amik azt, mondják, azt mutatják, mondják, hogy mutál az európai mezőgazdasági modell. Tehát itt nem csak pillanatnyi intézkedésekről van szó, hanem egy modellt kell kidolgoznunk, és azt kell, hogy támogassuk. Tehát úgy gondolom, hogy ebben a, én amellett lennék, és a nagy többség nem fog minket követni, mégis kimondom. Szerintem fokozatosan a zöldítés irányába kell menni, 25%-ra ott kellene meg, és miért ne lehetne 2020-ra 50%-ot elérni. Tehát progresszív kell, hogy legyen ez a folyamat, és a, a mezőgazdaságoknak a támogatás is fokozatosan emelkedjen, és menjen el egészen 50%-ig a zöldítés területén. Szerintem ez egy egy egyértelmű üzenet lehet arra, hogy hogyan módosul a mezőgazdasági rendszer. Egy másik talán pontos, konkrét dolog, erről is beszéltünk, a diversifikálás szerintem nem megfelelő kifejezés, mert különösen a a bizottságnál, amikor 60 vagy 70 százalékban van egy ö, ö, kultúra az nem megfelelő. De például a növényi fehérjéről, ha beszélünk, hogy azt mondja a bizottság, hogyha ebbe belevesszük a a szója termelés, vagy az egyéb mezők ö, akkor a VTO-val lesz problémánk. Tehát, hogy itt egy igazi változást, az autonómia irányába való elmozdulást tudjuk megvalósítani, itt nem diversifikálás, hanem vetés, tehát kultúra rotációt kell megvalósítani. A VTO nem mondhat erre semmit, mert teljesen más a modell, tehát kultúra rotáció két-három évenként, bevezetni, és így tudjuk bevezetni ezeket, és ez belefér a VTO-ba is. És egy utolsó kérdés, hogy én sem beszéljek túl sokat, a kis gazdaságok. Azt hiszem, hogy itt is megint csak egy megfelelő látásmódot kell alkalmazni. A kis gazdaság az valami, arra van eh, a támogatás, hogy szép csendbe kimúljanak, vagy pedig azért, mert úgy gondoljuk, hogy a vidéknek szüksége van a mezőgazdaságra is, és a kis gazdaságokat úgy támogatjuk, hogy a hálózat irány irányába tudjanak elmenni. Az értékesítési hálózatok, a fogyasztóval való kapcsolattartás, és itt a második pillérben lehet megfelelő infrastruktúrákat létrehozni, hogy eszközt adjunk a kisgazdaságoknak, amivel meg tudnak élni. Tehát a kisgazdaság megha- definíciójával is szerintem vegyes kell a terület lehet az egyik megfogalmazás bizonyos területeken, de ez önmagában nem elég az árbevétel is lehet egy nagyon fontos elem, ami meghatározza a volumenben, tehát tevékenységi volumenben, hogy mekkora a kis gazdaság. Mert egy, hogy a Sampányban van egy két hektáros gazdaság, az nem kis gazdaság de hogyha két hektáron van Portugáliában, Romániában vagy Lengyelországban egy állattenyésztő gazdaság, az bizony kicsi. Tehát szerintem itt a területet és a volument együtt kell vizsgálni. Folytatni fogjuk a munkát, és szerintem egyelőre elég jól haladtunk a vitában. Én is amellett vagyok, hogy a parlament vegye ismét kézbe és tegye sajátjává ezt a vitát, és biztos, hogy lesznek ellentétes vélemények a tanácsban, és ezt a parlamentnek kell kezelnie, szerintem meg tudjuk valósítani, és köszönöm a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Dodici iscritti a parlare. Most uh, Ulencsak úr is utána. Köszönöm szépen. És szeretném megköszönni Louisnak, a kiváló munkát, amelyet végzett. Azt hiszem, egy kicsit helyre rakta a gondolatainkat, de a mai vita is mutatja, hogy még mindig milyen sok dolog maradt elvégzetlenül. Tehát az új pénzügyi keretben a gazdáknak jobb perspektívát kell nyújtanunk a kapon belül. Most a konvergenciára és a közvetlen kifizetésekre szeretnék áttérni. Én természetesen a tisztességes és egyenlő kifizetések híve vagyok mindenki számára az Európai Unióban. A bizottság itt rossz javaslatot tett. Amit Louis javasol, az már egy kicsit ezt helyre teszi, de szerintem még mindig nem elég. Hiszen véleményem szerint célunk az legyen, hogy a kifizetések kiegyenlítődjenek. Az Európai Parlamentben pedig ezt a pozíciót kellene előmozdítanunk. Ezen kívül még európai megoldást kellene szorgalmaznunk. Ez pedig azt jelenti, hogy az összes általunk alkalmazott, illetve általunk eldöntött intézkedést a tagállamoknak egységesen kellene alkalmazniuk, és pedig a honi döntéshozataltól függetlenül. Nem lesz közös agrárpolitika, hogyha nem így járunk el, hanem egy politika sorozattal konfrontálódunk majd, amelyet tagállami színen, szinten láthatunk. A kizöldítés, igen, itt eléggé sok rugalmas megoldást látunk, elkezdhetjük például 20 hektárral. Érdemes elgondolkozni azon, hogy hogyan lehetne itt is európai megoldást szorgalmazni, de szerintem ez a javaslat mindenképpen megfelelő irányba mutat. Igen, az aktív termelő, ez is legyen európai megoldás, hiszen nem lehet az, hogy minden ország másként határozza meg az aktív termelő fogalmát. Tehát itt például kiindulhatunk a forgalomból, vagy kiindulhatunk egy adott gazdaság méretéből. Vannak olyan területek is, ahol eh, nincs mezőgazdasági termelés, és ezeket a területek is európai szinten kellene meghatároznunk, és akkor véget érne a vita. Én támogatom a pillérek közötti transferek lehetőségét, és az is fontos, hogy mi történik majd azzal a pénzzel, amelyet nem használnak fel kizöldítésre. Ez a 30 százalék. Tehát ez átkerül majd a második pillérbe. Igen, ezt jónak tartom, és még egy javaslat van, ez pedig az, hogy azok a gazdaságok, amelyek ma és a jövőben nem lesznek zöld gazdaságok, ne menjenek át ismét egy adminisztrációs veszőfutáson, hogy a 30%-ot megkapják, hiszen hogyha megfelelnek a kritériumoknak, akkor rendben van, hiszen sokkal nehezebb megkapni azt a státuszt. Még egy alapvető kérdés. Manapság minden változásra figyelnünk kell, amelyet a költség és a bürokrácia okoz amennyiben az Európai Bizottság idvágó javaslatai több bürokráciát jelentenek és további költségeket, akkor a gazdák élete nehezebb lesz, nem könnyen. Hiszen akkor sokkal több időt kell majd áldozniuk az adminisztrációra. Szerintem az ilyen megoldásokat ne szorgalmazzuk, hiszen nem engedhetjük meg magunknak. Ezen kívül a gazdaság lakók helyzete nem lenne jobb, hogyha túl bürokratizáljuk a dolgot. És a gazdák, illetve a közvélemény sem értené meg. Köszönöm. Köszönöm. Elizabeth Köstinger. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is megköszönni az előadónak a konstruktív együttműködést hiszen nagyon jó légkörben zajlott az együttműködés közöttünk. Ma tényleg szerettem volna érteni portugálul, hiszen igazából itt a kizöldítési javaslatok egyszerűsítése nem derült ki. Tehát igazából még nem értem, hogy ezzel mit szeretne tenni az előadó. Az biztos, hogy elég sok problémánk lesz a kizöldítésre vonatkozó javaslatokkal, főleg ami az ellenőrzést, főleg ami az adminisztrációt illeti. És amit James Nicholson mondott az elején, azzal kapcsolatban szeretném elmondani, hogyha a számbevőszék egy első lépésben már megmutatja nekünk, hogy milyen drága lesz az agrárpolitika, és hogyha tudjuk, hogy a pozitív hatások nem lesznek köszönő viszonyban sem a mezőgazdaságra kifejtett hatással, akkor nem tudom, hogy érdemes -e ezen tovább így gondolkoznunk, hiszen a gazdáknak kevesebb forrás jut majd. Érdekelne még, hogy mit tervez ezen ökológiai a bíró területek alatt. Szeretnék még arra is rámutatni, hogy itt az ellenőrzés is problematikus lesz majd, és tudok például egy osztrák példát, az alpesi legelők tekintetében nagyon egyszerűnek tűnik ezeket a legelőket ellenőrizni, de a gyakorlatban azért ezek a magasan fekvő hegyi legelők ellenőrzése nagyon nehéz. Itt sokkal óvatosabb lennék. javasolnak különféle folyosókat is a gazdák között, hát ezeket is elég problematikusnak tartom. Főleg ami az alkalmazást illeti. Az a véleményem, hogy a fenntartható ökológiai gazdálkodás szerintem sokkal észszerűbb, mint bizonyos területeket kiragadni, és hogy ezeken legyen valamilyen különleges termelés, és hogy ezeket utána ellenőrizzük. Tehát ennek mindenképpen Szerintem össz megközelítést kellene alkalmaznunk. Nagyon érdekes ez a 30%-os transfer, amennyiben nincs kizöldítés. Tehát, hogy az elsőből a második pillérbe kerülnek át források. Akkor így maradnak pénzeszközeink azok számára, akik nem végzik el a kizöldítés. De szerintem ez feketén-fehérjen álljon itt, hogyha a kizöldítés esetében az első pillérben nem jut forrás egy bizonyos gazdaságra, akkor az kerüljen be a második pillérbe. Így azok a tagállamok kaphatnák ezeket a forrásokat, akik nem képesek az első pillérben leírtakat végrehajtani, hiszen akkor nem érjük el a célunkat. Szeretném még elmondani, hogy nagyon bizonytalanok a gazdák a kap reformja miatt. Tudjuk, hogy mennyire feszült a tagállamok költségvetése. Nagyon sok szóbeszéd járja. Én pedig kötelességemnek tartom, hogy erős, világos álláspontot fogalmazzunk meg az Agribizottságban, hogy eloszlassuk a gazdák kételjeik. És itt tényleg élnünk kell felelősségünkkel. Köszönöm. Köszönöm. Galinovski, utána pedig Elizabeth Jegle. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját és az erőfeszítést, amivel az Európai Bizottság javaslatát szembeállítja a realitásokkal, és egy különböző helyzeteket figyelembe vesz az európai mezőgazdaságban. A konfrontáció tulajdonképpen nem a megfelelő kifejezés, de végül is a szembe kell állítani a helyzete, a helyzetet és a célkitűzéseket, amit el akarunk érni az új reformmal. Én elsősorban a zöldítéssel szeretnék foglalkozni, első észrevételem. azt tervezzük, hogy új követelményeket állítsunk a gazdálkodók elé, és illetve egy mezőgazdasági komponens is jön ebbe. De a feltételek nem azonosak mindenütt, legalábbis a bizottsági javaslat szerint. Ők azt javasolják, hogy 30% eh, legyen a nemzeti boríték. Ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy eh, egyenlő kifizetés lenne, tulajdonképpen még inkább elmélyítjük a különbségeket. Hogyha 30%-ról beszélünk, akkor beszéljünk 30%-ról az első pillérben, ami igazságosabb lenne. Másik kérdés. Én támogatom azt a javaslatot, hogy növeljük a korlátokat, a hektárban megfogalmazott területre, és a diversifikálást kikényszerítsük. Szerintem ez egy megfelelő tendencia. Úgy gondoljuk, hogy a zöld területeket is figyelembe kell venni, termelésként kell ezeket is kezelni, tehát definíció eh, értelmében úgy kell ezeket kezelni, mint zöld gazdaságokat. Azokat a gazdaságokat, amelyek eh, környezetvédelmi programokat hatá- eh, valósítanak meg egy jelentős területen, vagy azokat a gazdaságokat, amelyek a Natura 2000-nek a részét képezik. Egy további kérdés a 7%-os kirekesztés a, a biológiai európai alapon. Nagyon nagy a diversitás Európában. Minél több a gazdaság, minél nagyobbak a struktúra, annál kisebbek a területek. Egy, Lengyelországban egy 20 hektáros területen 30 vagy 40 parcella található és hogyha minden második parcellának egy részét kiveszik a termelésből, akkor 8-7 milliárd kis parcella lesz, amiket környezetvédelmi okok miatt kirekeztünk. Ez egyszerűen lehetetlen ellenőrizni, kezelhetetlen. Tehát ezt nagyon komolyan át kell gondolkodni. A másik kérdés a fehérje, hogy Pové úr is eh, nagyon helyesen említette. Szerintem azok a területek, ahol növényi fehérjéket termelünk, ezeket bele kell venni a 7%-ba, ami a környezetvédelmi termelés, és ez sokkal reálisabbá teszi a helyzetet. Nem kívánok részletekbe menni, hogy hogyan javítja ez a föld és a környezet minőségét, de ez egy nagyon fontos lépés. Rendben, Elizabeth és Martin. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, köszönöm a raportőr munkáját. Én is kívántam volna, hogy jobban tudjak portugálul, és jobban megértsem az apró nüanszokat is az elhangzottakból. Ez egy rendkívül igényes dosszié, az biztos. A greening, a kizöldesítés, különösen a szívemen viselem ezt a kérdést, és én azt mondom, hogy a hagyományos gazdákat semmiképpen sem szabad azért diszkriminálni. Most itt nem minden nüanszot értettem, de hát sok mindennel egyetértek. Itt ugye a 30%-os zöldesítésről volt szó, de mi van akkor ezzel a 7%-os ökológiai primér terület, és hát az egész hátteret, illetően 30% meg 7% akkor mit kezdek a hátrányos helyzetű területekkel ebben az egészben? Azután mi lesz az agrár környezetvédelmi programokkal? És hát a Natura 2000 is itt van, szóval ez már megvan, ez mind megvan. Hogyan lehet ezt megfelelően integrálni, úgy, hogy figyelembe is vegyék, és hogy a gazdaságok összességében vegyék ezt figyelembe. A koridorok összevonása, a biológiai megvalósítás, legalábbis én ezt vettem ki a szavaiból, ez egy fókuszpont kell, hogy legyen. Hát én a magam részéről egyszer nem feltétlenül ma erről részletesebben szólnék, de egy megjegyzést azért elmondok az újraelosztással kapcsolatosan. Azt hiszem, és tudatosan német képviselőként mondom ezt, hogy az utolsó mezőgazdasági reformot nagyon komolyan vettük, és Németországban a regionális kifizetéseket teljes mértékben úgy végeztük el, hogy ez a történelmi vagy a termékekre vonatkozó fizetésektől független lett. Na most azt hallom, hogy nagyon sok gazda, nagyon sok tagállam egyszerűen nehézségekbe kerül már akkor is, hogyha a bizottság által javasoltakat meg kell valósítani. Hát akkor hogyan tudunk mi többségében, eh, hogyan tudjuk ezt az egész kerületet, ez egész területet közösen ö, megoldani? Ez lesz a dolognak a lényege. És ott van még a Delegated Acts, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus. Itt egészen pontosan meg kell gondolni, hogy melyek azok a kulcsfontosságú pontok, ahol azt mondjuk, hogy kedves bizottság, itt nem vezet út mellettünk el, bennünket nem lehet kihagyni. Ez lenne a másik legfontosabb kérdés a kettő mellett. Minden jót kívánok egyébként önnek, raportőr úr. Eh, Köszönöm szépen Elizabeth Jégelnek és valóban a megvalósítási a Lisszaboni aktusok bonyolítani fogják a tárgyalásokat. Most pedig Martin Hörslingnek adom meg a szót. Én is azzal kezdem, hogy köszönetet mondok a raportőrnek. Nagyon sokakkal fordatott párbeszédet, és nagyon nyitott a többi frakció irányába is, és hajlandó a javaslatokat beépíteni. Hát és így bizony lesz jó nagy számú módosító indítvány. E, amit hallottunk tőle, hát ott nagyon sok kérdéssel valóban foglalkozni kell. Én azt gondolom, hogy a bizottság javaslata az újra elosztást illetően nem elég, nem megy elég messzebe és az igazságosságot jobban kell érvényesíteni a közös agrárpolitikában. Ez így nem képviselhető minden tagállam számára. A reformnak a magva a lényege, és véleményem szerint ez a greening. Itt világosan meg kell mondani, hogy természetesen a parlamenttel és a nyilvánossággal előtt is autentikusnak, szavahihetőnek kell maradnunk. Ugye a biodiverzitás is egy kulcsfontosságú terület, és ez is összefügg a kappal. Az én benyomásom az, hogy ez az egész kizöldesítés, hát ezt nem tekintik olyan igazán szükségesnek, ez csak egyfajta olyan kis nyúlvány, olyan melléklet. Meg kell csinálni egy alapfeladatot, aztán jön a kizöldesítés, és akkor ha azt mondjuk, hogy ez a kettő nem tartozik össze, akkor sokan azt mondják, hogy átveszük az alap kifizetést, az alapösszeget, aztán a többi nem számít. Na most ezt nagyon veszélyesnek tartanám. A kettőnek szorosan kapcsolódnia kell egymáshoz. Nem lehet a mezőgazdaságot felmenteni a felelősség alól, hogy azt mondani, hogy van, aki megcsinálja, van, aki meg nem. Mert hogy ez csak valami pótlólagos dolog. És hát aztán, ha még néhány akadályt veszünk, mint a 20 hektár, akkor a végén nem is lesz igazi hatás a zöldesítés területén, és hát akkor mit mondunk a közvéleménynek? Ha azt mondjuk, hogy közpénz, közszolgáltatásért, tehát akkor mi lesz itt a plusz? Mi lesz a haszna a köznek ebből, a közös agrárpolitikából? Hogyha azt nem tudjuk statisztikailag igazolni, az nem jó. Tehát a kizöldesítésről még részletesen kell beszélni. Számomra fontos, hogy a bizottsági javaslatokat. Szóval van, van sok minden egyetértés, de hogy itt megfelelő, megfelelő vetésforgóra, megfelelő termékváltásra van szükség, és hogyha a terményeket változtatni kell, ugye itt csak háromról volt szó, akkor a százalékokat is pontosan meg kell nézni, és véleményünk szerint a fehérje stratégia is része a közös agrárpolitikának. Hát a szója árak azok most emelkednek, mert teljesen függünk, ugye 80 százaléka az import, és nem lehet ezt a teljes függőséget elfogadni hosszú távon. Azt sem fogadom el, hogy azt mondják, hogy ezt nem tudjuk nemzetközileg érvényesíteni. Hát bocsánat, a fehérje növények termelése az igenis elősegíthető a kappal, és ezt meg is kell tenni. Ami azt a kérdést illeti, hogy ki az aktív gazda, Hát azt hiszem, hogy az az irányvonal jó, amit a raportőr követ. A bizottság itt nagyon bürokratikus javaslatában és meg negatív, meg pozitív listát említ, ez a jó irány. Azt hiszem, hogy meg kell mondani, mit akarunk, meg mit nem akarunk, és ki az, aki megkaphatja a pénzt. És itt nem elég azt mondani, hogy ö, ö, mindenki kaphat a közös ö, tortából. Ami a plafont illeti, a, a cappinget. Itt egyetértek a kollégámmal, a jelenlegi modellel kapcsolatban alig van hatás. Ugye a német minisztérium azt mondja, hogy 80 ö, ö, százalékot érint ez, na most, vagy 80 üzemet érint összesen jelenleg, tehát gazdasági üzemet, illetve gazdaságot. Tehát most akkor később kell ezt az egészet elkezdeni, de nem tudjuk megmagyarázni a közvéleménynek, és ugye a 80%-át a kifizetéseknek a gazdaságok 20%-a kapja meg, ezt tudni kell. Ezt politikailag nem lehet képviselni, és itt nem is tudunk érvelni a közvéleménnyel szemben, addig, amíg ez így van, és ezzel mindenképpen foglalkozni kell, és ez egy elvégkérdés, és nem lehet, hogy most a parlament ilyen sok kompromisszummal induljon tárgyalni a tanácsa, mert akkor abból nem jön ki semmi. Nekünk világossá kell tennünk, hogy szükség van az agrárreformra, hogy ezt meg is akarjuk közösen valósítani, és hogy igenis felelősek vagyunk az adófizetőkkel szemben, és többet kell ebből kihozni, mint az utolsó adóreform esetében. Ezt világossá kell tenni, úgyhogy szeretném bátorítani a raportőrt arra, hogy következetesen foglaljon állást, akkor is, hogyha esetleg ez konfrontációt eredményez a tanácssal. Tegyük világossá, hogy mi nagyon fontos része vagyunk azoknak, akiknek az új irányt meg kell határozniuk, és túlságosan sok kompromisszummal nem kell magunkat kicsinyíteni. Meg kell mondani a véleményünket, és a közvélemény előtt is képviselni kell ezt, mert ez mutatja, hogy a parlament az igenis egy önálló intézmény. Köszönöm. Martin, adesso Britta Reimers e poi l'onorevole Calmiete. Britta. Köszönöm szépen, Martin Britaninas. Elmúlt napokban egyre többet kételkedtem, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mit csinálunk ezzel a közös agrárpolitikával. Egyre több a probléma. Egyre több probléma van, ahogy a gazdasági válság is halad előre, a költségvetések egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, rengeteg a vita, de azt hiszem, hogy ugyanakkor még hatalmas a potenciál az elosztást illetően, de ez a nyomás, amit az egész helyzet jelent, ez természetesen a kapra is hat, és növekedni is fog ez a nyomás. Tehát meg kell gondolnunk, hogy milyen bonyolult lesz a pénzek elosztása, és hogyan lehet mindenkinek megfelelni minden elvárásnak, hát ez egyszerűen nem fog menni. Na most látom, hogy önök hogyan próbálkoznak itt kompromisszumokat találni, a különböző álláspontok között, hát én, nekem komoly agályaim vannak, hogy tényleg tudjuk, hogy mit csinálunk. Egyre inkább szem elől tévesztjük az igazi célt. Ugye a gazdát azt, nem, azt, azt önálló vállalkozónak tekintjük, és inkább úgy tűnik nekem, hogy attól függően, hogy milyen politikai táborba tartozunk, vagy hogy milyen testületet képviselünk, bizottságot, parlamentet, tanácsot, attól függően ideológiai okoknál fogva szeretnénk előírni a gazdáknak, hogy hogyan vezessék a vállalkozásukat, meg hogy mit termeljenek. Már a greening az megint azt jelenti, hogy előírjuk nekik, hogy mit csináljanak. Nem hagyunk nekik szabad ö, döntés, döntésszabadságot. Ettől óva intenék eltávolodunk attól, ahova el szeretnénk jutni, hogy a, a, a gazdát azt egy vállalkozónak tekintsük, tisztességes vállalkozónak, akkor még minek avatkozunk be ennyire? A cél az kell, hogy legyen, hogy hosszú távon egyszer megszűnjenek ezek a direkt kifizetések, hogy a gazdák végre tényleg önálló a, a, vállalkozóként dolgozhassanak. Na most, hogyha ez így, így folytatódik, ahogy eddig, hát akkor még nagyobb lesz ez az egész, és akkor még hozzá jön a, a, az a hatalmas frusztráció, ami, ami megjelenik a gazdák körében, és egyszerűen néhányan nem lesznek képesek ezt a bürokráciát végigcsinálni ahhoz, hogy hozzájussanak a pénzekhez, mert annyi mindenre van, van szükség, tehát olyan mérvű lesz a bürokratikus ráfordítás, és nem csak az uniós szinten, hanem plusz még a tagállami szinten, hát ez csak, csak csömört és frusztrációt eredményezhet. Én azt mondom, hogy a greeninget nem kellene az első pillérbe tenni, mert ezt egyszerűen nem lehet mentesen megvalósítani, úgyhogy nagyon tisztességes környezetvédelmi programra lenne szükség, amelyet egészen másképp kellene finanszírozni, kidolgozni, és akkor lényegesen többet lehetne tenni a környezetvédelem érdekében. Hát ez most már nem így van, Na most ezzel a dilemmával együtt kell élni, ezen dolgozunk, de minél többet vacakolunk vele, annál bonyolultabb lesz és egyre jobban bejön az adatvédelem, meg a, a gazdák személyes adatait egyre jobban akarjuk ismerni, mindent meg kell adni, az árat, meg a másik árat. Eh, hát egészen a, a többi polgárt is így kezeljük, mint a gazdákat? Hát ezt is meg kellene egyszer nézni. Úgyhogy a frusztráció nagy lesz, és egyre több gazda ki fog szállni a rendszerből, és hogy akkor tényleg azt értük el, amit politikailag akartunk Európa számára, abban ugyancsak kételkedem. Grazie Brita. E adesso onorevole... Köszönöm szépen Brita. Kanyete úr, majd pedig Hans Garcia. Des Sarvama e Vacevoski. E poi dopo presenteremo i dati sulle, ehm, sulle aree svantaggiate, mentre il punto pace vostro... Ezt követően pedig a hátrányos eh, területeknek az adatait is meg kell vizsgálnunk, illetve az ö, eh, eh, pedig átviszik a következő ülésre. Kányéte asszony! Kapolas Santas kungam par viņu apņēmību uzlabot Eiropas komisijas priekšlikumu. Először is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy a bizottság javaslatát a raportőr javítani kívánja a mezőgazdaságpolitika terén, és egyetértek mindazokkal, akik tudják, hogy nagyon nehéz lesz itt egyetértésre jutni, különösen a közvetlen kifizetések és az újra elosztás terén. Ugyanis azok az államok, amelyek többet kapnak, azok nyilván valóan politikailag nem lesznek hajlandóak arra, hogy engedjenek, és ez egyszerűen politikailag is egy nagyon nehéz döntés lesz. Ugyanakkor Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ez a nem kiegyensúlyozott közvetlen kifizetési rendszer történelmileg alakult ki az Európai Unióban, és ez egy egyelőtlen versenyhez vezet. És mivel senkinek nincs olyan benyomása, hogy a balti államok valami különlegeset kívánnak maguknak, de azt azért hangsúlyoznám, hogy a balti gazdák hajlandók teljességgel eltekinteni a közvetlen kifizetésektől, csak akkor tegye ezt meg mindenki. Ha erre nincs lehetőség, akkor mindannyian egy irányba kell, hogy haladjunk, és éppen ezért szeretnénk a különbségeket kiegyenlíteni, és úgy tovább dolgozni, hogy a közös agrárpolitika sokkal versenyképesebb legyen az egész világon mindenhol. A következő pont, amit hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy a balti államokban a legkevesebb a közvetlen kifizetés, ugyanakkor mindazoknak a követelményeknek meg kell felelnünk, amelyek a többi uniós államra is vonatkoznak azokra is, ahol négy vagy, négy vagy hatszor többet kapnak közvetlen kifizetésben. A közvetlen kifizetések azok összefüggenek a talaj a föld árakkal, és ezt a többi állam is meg fogja erősíteni majd, aki a következő bővítési fordulóban csatlakozik. Jelenleg a helyzet az, hogy a mi országunkat egyszerűen felvásárolják. Nagyon sok gazda érkezik más uniós tagállamból, egyszerűen megvásárolják a földeket, és ezek az emberek gyakorlatilag már nem tudnak a saját országaikban földet vásárolni. Lettországban, Litvániában, Észtországban, Bulgáriában, meg a többi újabb tagállammal simán vásárolhatnak nevetséges árakon földet. Ez se igazságos egyébként, hogyha ö, ö, jobban ezt megvizsgáljuk. Végül pedig azt szeretném mondani, hogy a gazdák a balti államokban ugyanis érdeklődnek, nagyon is érdeklődnek minden kérdés iránt, amiről itt mi vitát folytatunk. Például a fiatal gazdák támogatása, vagy nálunk a gazdák viszonylag idősek, tehát az, a legidősebbek közé tartoznak Európában. A greening kérdése a balti államok nagyon is zöldek, és számunkra fontos, hogy most akkor 7%-át a mezőgazdaságilag hasznos területeknek egyszerűen kímélt területnek tekintsük. Ugyanígy a fogalom meghatározás, hogy most ki az aktív gazda ez egy olyan kérdés, amely nagyon fontos számunkra. A közvélemény az fel van háborodva az úgynevezett kaucs gazdákon, akik ugye megkapják a támogatást, és ugyanakkor meg nem csinálnak semmit, nem aktívak. Minden esetre hajlandók vagyunk kompromisszumot kötni, mert nagyon jól tudjuk, hogy a mezőgazdaságban szükség van a kompromisszumra, az azért, hogy mindannyian nyertesek legyünk, hogy ne mindenki legyen, a, ne mindenki legyen vesztes. Úgyhogy kemények lesznek a tárgyalások, és ez a költségvetésre is vonatkozik. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Prosiłbym, abyśmy jednak patrzyli na czas. Tam się wyświetla ten czas jest możliwość samoj, samokontroli. Kérem, hogy tartsák be az időt, az idő ki van írva, látható. Egyébként én kényszerülök rá, hogy emlékeztessem önöket, de szerintem az előző elnök túlzottan nagyvonalú volt, és akkor most Cassia úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak azért, hogy létrehozta a magasrangú ö, szölészeti munkacsoportot. Szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés, és itt én fontos a cukorrendszert is kiiktatni a következő közös agrárpolitikából. Itt olyan gazdálkodókkal van dolgunk, akik az elmúlt időszakban drámai változásokat éltek át. Emellett ott vannak azok a kérdések, amik Kapulasz úr jelentésében szerepelnek. Szerintem meg kellene vizsgálni, hogy fenntartjuk-e a közvetlen kapcsolatot, amik a természeti szempontból hátrányos területekhez tartoznak, mert már eddig is vannak különböző intézkedések, és nem lenne jó, hogyha azt mondanánk, hogy kettős finanszírozást valósítunk meg. Ezt szerintem részletesen tanulmányozni kellene. Ami pedig a zöldítés kérdését illeti. Szerintem a százalék, ami ehhez kapcsolódik, ez szerintem de egyszerűen hihetetlen 30 százalék. Ráadásul a kötelező jellege ez egyszerűen egy diktatúrát jelent ebben az ágazatban, tehát sokkal visszafogottabban kellene eljárni. És az is foglalkoztat, hogy az elmúlt napokban a biztos Spanyolországban látta a helyzetet. Az egyes országok, egyes övezeteknek a realitásához kellene ezt a ö, volument ö, alakítani. Például ott van Észak-Európa, Dél-Európa, mediterrán feltételekkel. Tehát itt ezeket a feltételeket figyelembe kell venni. Mi az, hogy aktív mezőgazdaság? A definíciója a jelentéstevőnek mindenképpen figyelemre méltó, de ami engem ö, sokkal jobban foglalkoztat, hogy aktív gazdálkodó az, aki mezőgazdasági tevékenységet folytat dolgokat. De nem szabad, hogy egyetlen egy tevékenység legyen, hanem hogyha munkát teremt, értéket teremt, akkor aktív mezőgazdászként kell figyelembe venni, független attól, hogy mekkora a gazdasága mert a méretűen túl figyelembe kell venni azt is, hogy azonos feltételek között dolgozik-e, hogy 20 vagy 30 dolgozót foglalkoztat-e. Itten gazdaságot teremt és munkahelyeket. Ezeket a kritériumokat is figyelembe kell venni az aktív mezőgazdaság definíciójában. És a speciális rendkívüli helyzeteket is figyelembe kell venni, hogy a rendkívüli helyzeteket is kezeljük. Például ott van az olajpotyó, vagy a rizs termelők területe, amelyeknek nagyon specifikus jellemzői vannak, és akiknek komoly problémáik lesznek. Tehát ezeket is figyelembe kell venni a rendelkezésekben, ami lehetővé teszi, hogy ezeket enyhítsük. És továbbá itt van az intenzív állattenyésztés kérdése. Itt az opció, hogy táv, kapcsolt támogatásokat alkalmazzunk, például a hússzek ágazatban. El kellene gondolkodni egy eredeti megoldáson, ami lehetővé tenné, hogy a továbbiakban is támogassuk ezeket az ágazatokat, és ne diszkrimináljunk. Ezt szerettem volna elmondani, köszönöm szépen, és nagyon sok erőt kívánok a jelentéstevőnek, jó úton jár, az együttműködés mindenképpen jó, köszönöm. Zapewne te życzenia są potrzebne dla sprawozdawcy. Egyetértek az első felszólalóval. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon nehéz feladatot vállalt el az előadó, de megpróbálunk segíteni abban, hogy az európai gazdák érdekében cselekedjünk. Négy pontot írtam fel. Az első a közvetlen kifizetésekre vonatkozik, teljes mértékben osztom a véleményét. Gyorsabbak leszünk, mint a bizottság javaslata, de két dolgot kérnék figyeljünk a tagállamokban meglévő különbségekre. Különben ezt az egész modellt elfelejthetjük. Az a gazda, aki nem kap közvetlen kifizetéseket, az nem fog elkezdeni zöldíteni. És a tagállamokon belüli kifizetések közötti különbségek nagyobbak, mint a tagállamok közötti különbségek. Tehát eh, nagyon oda kell figyelni arra, hogy eh, a tagállamokon belül milyen különbségek vannak. Jegle asszony is mondta már, hogy tettünk dolgokat ennek érdekében, de mindenképpen eh, itt kiértékelést kell tartanunk. A balti államokról azt hallottam, hogy ott eh, nagyon sok terület nincsen eh, regisztrálva, hiszen szovjet kolhozok voltak ezeken a területeken. Megkérném az előadót, hogy ezeket a területeket is vagy valahogy vegye fel, hiszen itt nem csak a kifizetések mértékéről születhetnek problémák, hanem a területek méretéről is. És nagyon izgalmas lenne, hogyha itt a szovjet megszállás a mai napig negatívan befolyásolná közvetlen kifizetéseket. Egyszerűsítenünk kell, ez a kulcskérdés. Bürokráciamentesség. Sok javaslat született ebben a tekintetben is, és most hármat említenék, az aktív gazdálkodó, az aktív gazda definícióját mindenképpen ki kell dolgoznunk. De szerintem ne pontosítsunk, hiszen az összes pontosítás csak bürokrata anyagokat szül. Polemikusan is meg lehetne fogalmazni azt, hogy akiket el akarunk érni, úgy sem érjük el ezzel. Tehát, hogyha a jövedelem szintre koncentrálunk, hát nézzük azt a példát, az angol királynőnek van egy jó adótanácsadója, és ez a jó adótanácsadó be fogja tudni bizonyítani nekünk, hogy az angol királynő egy aktív gazda. Ezzel nem jutunk tovább. Zöldítés. Gyakran hallottunk már egy javaslatot, először is Jegle asszonytól. Tehát a második pillérben meglévő gazdák, akik részt vesznek már környezetvédelmi programokon, őket szabadítsuk fel a zöldítési kötelezettség alól. És egy kicsit ironikusan hozzáfűzhetném, Jegle kolléganő és én ritkán vagyunk egy véleményen, de ha egy véleményünk vagyunk, akkor ennek a javaslatok jónak kell lennie. Éppen azért, mert nagyon ritka. A capping ismerik az álláspontjukat, ellenzem, mert tartalmileg sem látok indokolást. Valahogy úgy lehetne megindokolni, hogyha eltúlozzuk, akkor örüljünk annak, hogy a nagy üzemek oda tartozónak érzik magukat. A mezőgazdasági családhoz. Hogyha úgy csináljuk a kepinget, ahogy mondjuk Holzinger vagy Bové kolléga javasolta, mind a kettőt nagyra tartom. De hogyha nem vigyázunk, akkor igazából az ipari agrárüzemeket támogatjuk, és akkor tényleg bejön az ipari ide hozzánk, és ők aztán tudják, hogy mit kezdjenek majd a közvetlen kifizetésekkel. Tehát itt a capping javaslatokat szerintem figyelembe kéne vennünk, és nagyon kritikusan átértékelnünk. Az is foglalkoztat, hogy mit csinálunk bizonyos termékekkel, a kvótákkal, a tejnek lejár, a dohánynál már lejárt, a cukornál, a többség itt a csoportba szeretné. Van egy gyapot piaci rendtartásunk is valahol még Európában, de ki kell hangsúlyoznom, hogy ezek a rendszerek általában a rendszer ellenesek. És nyilván megvannak az indokai annak, hogy még léteznek, de most minden jót kívánok az előadónak, és megígérem, hogy amennyiben lehetséges, támogatjuk is, hogy tényleg sikeres legyen ez a jelentés, és hogy a plénumon nagy többséget kapjon. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Danten úr kapszót, és utána Dessz úr. Köszönöm szépen, egész rövid leszek. Szeretném Kapula Santos úrnak megköszönni a munkát, szeretnék köszönetet mondani a konzultációkért. Összefoglalóan egy dologra utalnék, még rengeteg részletet kell megtárgyalnunk, és nagyobb megközelítésben is de Capula Santos úr javaslata helyesebb irányba mutat, mint a bizottság javaslata, tehát sokkal jobban néz ki. És még tovább fogjuk javítani, erről meg vagyok győződve. De most szeretnék néhány pontot említeni, amelyet támogatnék. Helyesnek tartanám azt is, hogy különbséget teszünk eh, az alapkifizetések és a zöld kifizetések között. Ez egy jó megközelítés lehet a három hektárról 20 hektárra történő terület megemelést is jó megközelítésnek tartom. Azonban arról még vitáznunk kell, hogy főleg a zöldítési, a kizöldítési intézkedések milyenek. Nagyon különböző a tagállamok helyzete. Amit sajnálok, az a bizottság javaslatában az, hogy bürokratikusabb lesz az egész. És Brita reimers egyetértek, hogy nem engedhetünk meg magunknak több bürokráciát. A költségvetési helyzet eléggé bonyolult most, és nem lesz több pénz a mezőgazdaságra. És hogyha az agrárpolitikáról vitázunk úgy, hogy 20%-kal kevesebb pénz jut, és 20%-kal kevesebb bürokrácia lesz, akkor valószínűleg ebbe nem mennek bele majd a termelők. Csak is akkor dönthetünk, hogyha tudjuk, hogy mennyi pénzünk lesz, hogy tényleg mit adhatunk a gazdáinknak. Én olyan területről jövök, ahol igazából a földbérleti dérbérek az égbe szöktek. Tehát megduplázottak a két-három évvel korábbiakhoz képest. És igazából, hogyha 7 országot ki kellene venniük ebből a jó földből, akkor az katasztrofális lenne nekik. De 14 napja beszéltem egy fiatalemberrel, 100 hektárja van, és áttekintettük a helyzetét. 8 van hektárt bérel, 20 hektára van. És hogyha 7 százalékot kivesz a termelésből, akkor 7000 eurót kell kifizetnem bérletre úgy, hogy nem termelhetek rajta. És hogyha ezeket kivesszük a termelésből, akkor legalább 100, de az is lehet, hogy 200 euróval növekednek a bérleti díjak. Tehát itt mindenképpen 15 ezer euró többletköltsége lesz, és hogyha hektáronként 300 euró a zöldítési költség, akkor ez már 10 ezer euró és elveszünk ettől a termelőtől tízezer eurót. Akkor azt fogja mondani, hogy hagyjatok engem békén a javaslataitokkal, akkor ha nem jönnek, akkor a végén csak ötezret fizetek rá, nem tízezret. Erranz, Garcia kolléganő megjegyzésére azt utalnék, hogy Finnorság-tól, Szicíliáig, Bulgáriától, Hollandiáig különbözőek a tagállamok felteszem magamnak a kérdést, hogy miért nem írjuk be. Egyszerűen, hogy az agrár kifizetések 20%-át minden tagállam szánja észszerű ökológiai mezőgazdasági intézkedésekre. Ezen is elkezdene gondolkozunk. Most az utolsó megjegyzésem az aktív gazda. Néha azért eh, Humorosak is lehetünk, elnök úr. Esetleg hasznos lehetne, hogyha a bizottság tenne nekünk egy javaslatot, hogy mi egy aktív köztisztviselő. Tehát, hogyha az aktív köztisztviselő fogalmát a bizottság nekünk definiálja, akkor hasznos lehetne az aktív mezőgazdasági termelő definíciójához is. Tehát várjuk a bizottságtól az aktív köztisztviselő fogalom meghatározását. És utána majd igazságosabban el tudjuk dönteni, hogy mennyire legyen európai ez a fogalom meghatározás. De kedves Luis, sok sikeret kívánok neked. Nagyon intenzíven fogunk figyelemmel kísérni, hogy a végén közösen tegyünk valami jót a gazdáinknak. Pan Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani jelentés készítőjének azon elemekért, amivel gazdagította a vitát, és azt is, hogy pár dolgot tisztázott. Szerintem már többször elmondtam, a zöldítés nem rossz ötlet, de ahogyan javasolták a megvalósítását, az nekem úgy tűnik, hogy egyszerűen érthetetlen, és hogyha ö, annan mentén megyek tovább, amit Albert kollégám mondott, akkor nyilvánvaló, hogy a fiatal mezőgazdásznak szerintem továbbra is meg kell, hogy kapja a hektáronkénti támogatást a 7 hektárra, amit a biodiverzitásra szán. Mert hogyha nem, akkor gyakorlatilag büntetést kap, és az nem lesz, nem lesz ennek értelme. A jelentéstevője bizonyos diversifikálást és világosabb megközelítést keresett a zöldítésben. A bizonyos fehérje termelések, például itt a lucernára gondolok, ami egy kitűnő kultúra, ami javítja a talajt, és segít küzdeni a nitrát problémák ellen, és egyelőre de szerintem mindaz, ami eddig elhangzott, a mezőgazdászainknak szükségük van egyrészt a bizalomra, és egy átmeneti időszakra. Bizalomra elmagyarázom, mire gondolok. Én úgy gondolom, hogy a tilalmokkal felhagyhatnánk az európai intézményeknél, hogy precedens van, ugye volt a vízkeret irányelv, ami meghatározza az eredmény célokat, nem pedig az eszközkötelezettségeket. Szerintem a mezőgazdaságok, én erről meg vagyok győződve, okos emberek, hogyha megfelelő ö, ö, célokat tűzünk előjük, és ők döntsék el, hogy hogyan érik el, akkor ők képesek lesznek kreatívan fellépni, és egy bizonyos ö, ö, tiszteletet adunk ennek a szakmának, visszaadjuk a presztízsét, és egy új utat is meg tudunk nyitni e tekintetben. Továbbá úgy gondolom, hogy a ö, hogy ezt már elmondtam egy ZER kollega által a szervezett vitán, az emberi erőforrás megújítása az is egy nagyon fontos dolog. Aggódhatunk arról, hogy nincsen kapacitás, termelési kapacitásról, lakosság demográfiai kérdésekről. Feltehetjük a kérdést, hogy képesek leszünk-e önellátóak lenni élelmiszerből, de hogyha tíz éve múlva nincs kellő gazdálkodó, akkor mindegy, hogy mit mondunk, mert úgyis minden hiába valónak bizonyul majd. Tehát szerintem így a fiatal mezőgazdászok kérdése, ez mindenképpen egy nagyon fontos kérdés. Lehet, hogy ez nem minden tagállamban van így, ezt is elfogadom. Vannak tagállamok, ahol még nagyon nagyszámú pici gazdaság van, tehát a generációk megújulásának kérdése nem így vetődik fel. De ha a tagállamonkénti számokat nézem, az átlag életkorokat és a művelt terület méreteket, akkor igenis van miért aggódni. Mindig is fontos az, hogy egy fiatal szívesebben terjeszkedik, mint lát egy új szomszédot. Én emlékszem, amikor még fiatal voltam, az azt mondta, hogy egy elszigetelt paraszt az mindig veszélyben lévő parasztot jelent, és szerintem ezért kell a generációk megújulásával is foglalkozni. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ami az aktív mezőgazdász kérdését illeti, e, osztom azt a véleményt, amit a jelentéstevő mondott. Szerintem meg kell határozni egy európai keretet, de utána az egyes tagállamok jogának kell ezt pontosítania és meghatároznia. Még egy dolog valamiről eddig nem foglalkoztunk eddig, ez pedig az ekokondicionalitás szerintem itten szigorítani kell a rendelkezésen. Azért kell szigorítani, mert ahogyan az ekokondicionalitást az egyes tagállamokban alkalmazzák, az azt eredményezi, hogy verseny van, és olyan versenyszabályok, amelyek tisztességtelenek tűnhetnek az egységes belső piac szempontjából. Itt újra meg kell határozni a határvonalakat, és pontosítani, hogy mit is várunk. Másik dolog, amire szeretnék még utalni, ez pedig a ö, támogatásra igényt tartható területek ugye hektáronkénti támogatás van minden mezőgazdasági termelésre. Erről már beszéltünk legutóbb, egy más jelentésen kapcsán. Én úgy gondolom, hogy ezt pontosabban kell megfogalmazni. Én ismételten mondom, hogy a hektáronkénti támogatás az mindenképpen egy hiba, ezek különböző export területeket is figyelembe kell venni. Például a gyümölcsösöknél meg kell nézni, mi az intenzifikálás, és ezek olyan kérdések, amiket vizsgálni kell. Én személy szerint amellett vagyok, hogy ne szisztematikus legyen a támogathatóság. Köszönöm. Bardzo proszę pan poseł Salvama. Köszönöm szépen. Most a következő felszólalóéja pálya. Köszönöm szépen, mindenkről szeretném megköszönni Kapula Santos előadónak az észszerűséget. És örülök, hogy eljött Finnországba, egy olyan országba, ahol pillanatnyilag semmi nem nő, de ettől függetlenül gyümölcsöző látogatást volt. Röviden reagálnak én is Kapula Santos úr jelentésére, hiszen eh, nem biztos, hogy eh, minden tagállammal megfelelő módon tudunk majd bánni a konvergencia tekintetében. De itt a kizöldítésnél még néhány szempontot említenék. Ez a harmadik 30% kértése, egyetértek Elizabeth Köstingerrel, hogy ez túl egyszerű lenne, és nagyon ellentmondásos üzenet lenne az európai gazdák számára. Hiszen bátorítani szeretnénk a termelőket, hogy minél többet tegyenek az első pillérben meglévő ügyek tekintetében. Másrészt Elizabeth Jegle is fogadhat a klubjában, hogyha arról van szó, hogy mi történik a második pillérben. Nagyon sok tagállamban sok mindent tettek. Common sense as well. És azért itt a józan paraszti észszel is számolhatunk. Örülök, hogy hallhattam, hogy ez a három hektáros követelmény 20 lesz. Ez nagyon jó lesz. Nekem 15 is elég lett volna. Néhány európai terület igazából nem rendelkezik környezeti értékkel, sokan rendelkeznek. A földek különböző minőségűek. Nikolson kollégával is egyetértek, és egy kicsit itt most inkább a részletekbe bocsátkozom. Hogyha üzenetet akarunk az európaiaknak küldeni, akkor emlékezünk arra, hogy eh, azt kérik tőlünk, hogy egyszerűsítsük a szabályokat. És hogy valami olyasmivel eh, jelentkezzünk, amely egyszerűsítés nem bonyolult. Ez nem csak a bizottság és a parlament közötti probléma, hanem ez probléma az Európai Unió és a saját polgárai között. Ezt pedig nagyon komolyan figyelembe kell venni. Arra kell figyelni, hogy egyszerűsítsünk. Ez olyan, mint egy életbiztosítás az EU számára. Olyan üzenetet kell megfogalmaznunk, hogy ne legyen drágább a mezőgazdaság. Tehát, és eh, legyen egyszerűbb. Végül, de nem utolsó sorban a összekapcsolt támogatásokra szükség van néhány országban, de több információra van szükségünk. És nagyon jó lenne hallani, hogy pontosan hogyan definiálnák azt, hogyha ez a belső konvergencia az a pillére között megvalósulna. Kapula Santos úr mondta, hogyha a második pillér 25 százaléka, akkor 10 százalék legyen megengedett. Nagyon fontos, hogy a részletekre is figyeljünk. Az ördög mindig a részletekben rejlik. Köszönöm. Pan poseł Dziękuję. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma az egyik legfontosabb kérdésről, vagy talán a legeslegfontosabb jelentésről tárgyalunk itt az Európai Parlamentben, mert eh, ez a jelentés a legfontosabb elemeivel foglalkozik a közös agrárpolitikának, mert a közvetlen kifizetés az egy nagyon fontos része ennek. Szeretnék köszönetet mondani Kapulos Santos úrnak azért a munkáért, amit elvégzett, és megpróbálta a különböző javaslatokat beépíteni jelentésbe. Nagyon sok megbeszélést tartott, és kereste a kompromisszumot is mindez nagyon nagy tiszteletet érdemel, de minden kompromisszumnak megvannak a korlátai, és ezt az európai jog is korlátozza. Tehát itt van egy probléma, amit szerintem még nem vitattunk meg kellően. A közös agrárpolitika reformja nem csak jogi kérdés, hanem nem csak politikai kérdés, hanem jogi kérdés is. Itt van az Európai Unió működéséről szóló szerződés, és ha olyan problémába ütközünk, a, akkor ezeket is figyelembe kell venni. Például a zöldítés. Általában mellette vagyok a környezetvédelmet figyelembe vévő mezőgazdaságnak és a közös agrárpolitikának is figyelembe kell vennie a környezetet, a zöldítés. De mindeddig nincsenek meg az igazi alapok a szerződésben, amivel a zöldítést rákényszeríthetnénk a gazdálkodókra itt ez nem egy megfelelő célkitűzés ilyen értelemben. A forráselosztással kapcsolatban pedig még nagyobbak a problémák. Utalnunk kell a szerződés 18. pontjára, amely tiltja a diszkriminációt az állampolgárságon ö, alapján. Tehát, hogyha a reformot követően litván farmer gazdálkodó fele annyi támogatást kap, mint amennyit egy dán gazdálkodó, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy milyennek az oka. Azért, mert más körülmények között dolgok egyszerűen csak az állampolgársága miatt. A szerződés 39. cikkében azt olvassuk, hogy milyen alapokon határozhatjuk meg a közös agrárpolitika alapjait. És ott egy különbség, differenciálás van, de a külön, a régiók között kell a differenciát létrehoznunk, nem pedig az országok szerint. Kifejezetten tilos a diszkrimináció. Ez teljesen egyértelmű és világos. Tehát, mint lengyel képviselő, ezt el kell, hogy mondjam. Nagyon sok parlamenti képviselő elfogadott olyan rendelkezéseket a lengyel parlamentben, amik az Európai Parlamentre is tartoznak. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a jogi elemeket is figyelembe vegyük, és a garanciák azonosak legyenek a közvetlen kifizetésekre, mint ahogy ezt a szerződések előírják. Tehát elnök úr, szeretném kérni, hogy ezt a részemről, mint módosító indítványt vegyék figyelembe. Szeretném, hogyha a bizottság egy közmeghallgatást tartana a jogi kérdéseiről a közös agrárpolitikának. Mert különböző gazdasági kérdésekről beszélünk, amik politikai elemei vannak, de a jogi aspektussal nem foglalkozunk. Az Európai Bizottságnak a javaslata hogyan illeszkedik a szerződés rendelkezéséhez? Én itt nagyon sok gyenge pontot látok, én a legfontosabbakat emeltem itt ki tehát amikor majd szavazunk erről a szabályozásról, akkor biztosnak kell lennünk abban, hogy ez semmiben sem ö, sérti az Európai Unió alapjogát, és legalábbis amellett vagyok, hogy egy jogi kérdésekkel kapcsolatban legyen egy meghallgatás. Fel kell tennünk a kérdést egyébként az Európai Unió jogi szakértőinek is, és ezt tisztáznunk kell, mert mindaddig, amíg nem ö, vagyok arról meggyőződve, hogy a szerződéseknek megfelelő szabályozásról szavazunk, addig semmiféle politikai kompromisszumot nem lehet támogatni. Nem szeretnék támogatni olyasmit, ami nem felel meg az európai jognak. Tehát kérem szakbizottságunk eh, büróját, a titkárságot, hogy eh, egy ilyen jogi meghallgatást igenis tartsunk. Köszönöm. Akkor a javaslatát feljegyeztük, és nagyon jó lenne, hogyha ezt írásban is elkészíteni, hogy pontosan tudjuk, hogy mi az, amit szeretne, mi az, amit kér. Az a bizottságnak sokat segítene, hogyha ezt ő konkrétan le is írná, amit most éppen elmondott. És akkor most már majdnem kimerítettük a hozzászólók listáját. Még két dolog van, amit szeretnék mondani. Először is a támogatások kérdése, amely a jövedelmeket befolyásolja. Tehát a jövedelmet befolyásoló ö, ö, támogatás, és ez hogyan viszonyul a hektáron kinti dolgozókhoz. A másik kérdés pedig a zöldesítés. Ez alapvető kifizetés, ugye egy, egy alapkifizetés. A, másik kérdésem pedig az, hogy nagyon jól tudom, hogy milyen nehéz ennek a kérdésnek a kezelése, e, de jó lenne, hogyha e, tájékoztatni tudna bennünket írásban, ez nagyon sokat segítene e, a további munkánkban, ugyanis olyan hatalmas mennyiségű kérdés és olyan bonyolult ügyek merülnek fel, hogy egyszerűen jobban szeretnénk, ahhoz, hogy támogassuk a jövőben, jó lenne, hogyha lenne valami a kezünkben egy, egy pozíciós papír, és ez nagyon sokat segítene, tehát nagyon hálásak lennénk például, amikor jó lenne, ha összefoglalná a mai vitát egy ilyen papírban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát tényleg rövid leszek. Ez egy nagyon fontos kérdés. Mindenkinek köszönöm mindazt, amit elmondott. Ez egy nagyon konstruktív vita volt, nagyon pozitív volt az egésznek a hangulata, az atmoszférája, és remélem, hogy ez a hangulat, ez az atmoszféra meg is marad mindaddig, amíg elfogadjuk a jelentést. Látom, hogy minden frakció képviselője azon van, hogy megtaláljuk a megoldást a felmerült problémákra, és valóban egy nagyon erős parlamenti álláspontra van szükség, mert nagyon nehezek lesznek a tárgyalások. Hát szeretnék minden kérdésre válaszolni, de azért annyi időnk nem lesz. május közepéig megpróbálok majd írásban elkészíteni valamit az önök számára, úgyhogy júniusra ez fordításban is rendelkezésre állhat majd, és akkor 18-a, 19-e körül ő együttesen áll majd rendelkezésükre minden ezzel a témával kapcsolatos jelentést, Tehát a kollégákat kérem, hogy akik javaslatokat vagy módosítókat kívánnak tenni, akkor azt terjesszék mi hamarabb elő, és nyújtsák be. Én még azt szeretném, ha ez ezen a héten megtörténne. Ugyanis nagyon sok bilaterális megbeszélést folytattam már eddig is, de annyira komplex ez a kérdéskör, annyi részlete van, és hát néhány kollega talán még nem is látja át a zöldesítés teljes problémakörét, vagy a kettős kifizetést. És éppen ezért erről nagyon sokat kell beszélni, mit jelent a kettős kifizetés. A probléma az az, hogy az első pillérbeli közvetlen kifizetés és a mezőgazdasági környezeti intézkedések a második pillérbe kerülnek, de hát ez ugyanarra a területre vonatkozik, tehát ez most teljesen legális ez a gyakorlat. Tehát itt mind technikai, mind pedig jogi, mind pedig etikai kérdések felmerülnek, ezt világosan kell látni. Nagyon sokan, nagyon sok kérdést felvetettek, sok megjegyzést hangzott el. Én néhány kételjemnek adnék kifejezést. Nehéz lesz mindenre technikai megoldást találni. A lényeg azonban az, hogy a formátumban értsünk egyet. Tehát milyen reformot akarunk, és milyen stratégiát kívánunk követni, hogy eljussunk a célhoz. Én meghallgattam az önök aggodalmait, és hát meg fogom próbálni beépíteni mindezeket a jelentésbe, amelyen nagyon hamarosan elő kell állnom. Nem tudok tehát minden felvetett kérdésre időhiányában kimerítő választ adni, de mm, az utolsó kérdéssel kapcsolatban, amit az elnök úr felvetett, a közvetlen kifizetések hogy ö, hogyan áll ez összhangban a jövedelemmel, vagy egyáltalán milyen kapcsolatban. Nagyon gyakran ez nem fair versenyt eredményez. Közvetlen ö, kifizetések nélkül sok alapvető tevékenység egyszerűen nem történne meg. És az európai mezőgazdaságot mi szeretnénk versenyképesé tenni a globális piacon, és hát ez bizony nem megy a közvetlen kifizetések nélkül. Ezt nagyon sokan felvetették ami pedig a, a kifizetésekhez való hozzáférés kritériumait illeti, az alap kifizetéseket. Itt nem csak arról van szó, hanem ö, arról is, hogy ö, milyen ö, kritériumokra ö, van szükség, és milyen egyéb ö, feltételeknek, szabályoknak kell megfelelni, és egyfajta szerződésre van szükség a a farmer és a kifizetésről való döntés között. Bocsánat, ha túl gyorsan beszélek. A legfőbb kérdések ezek, és a jogi kérdésekre majd a jogi szolgálatunk biztos tud majd választ adni, és hát lesznek szükséges meghallgatások is azokról az intézkedésekről, amelyekről most beszélünk, ugyanis nekünk kell garantálni, hogy azok a szabályok, amelyeket javaslunk, azok megfelelnek a jogi előírásoknak, ezzel biztos egyetér a büró, és hát én nem szabad, hogy kételj merüljön föl ezzel kapcsolatban. Én mindannyiuknak köszönöm, amit elmondtak, köszönöm a támogatásokat, ismétlem, teljesen nyitott vagyok, kész vagyok bármit megvitatni. Itt vagy ott, a kávézóban, vagy a folyosón, vagy ahol éppen találkozunk, és hajlandó vagyok kitérni bármilyen specifikus javaslatra, amit mi hamarabb át fognak nekem nyújtani, el fognak jutatni hozzám, ugyanis azt hiszem, hogy ez sokat fog segíteni, és akkor lesz egy határozott, konzisztens álláspontunk, és ez segíteni fog, mint társjogalkotó a munkánkban. Köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat, és a mi kérésünk az pedig az lenne, hogy feleljünk meg a raportőr kéréseinek, teljesítsük mindazt, ez megkönnyíti a munkáját, hogy az igazán áramvonalas legyen, és eh, a jelentés mi hamarabb eh, eléri a végleges állapotát. Ez sokat segít mindannyiunknak, és most megadom a szót a bizottság képviselőjének. Nagyon szépen köszönöm megpróbálok olyan röviden szólni, amennyire csak lehet, ugyanis az idő nagyon előre haladott. Köszönöm de Santos úrnak, hogy ilyen első bepillantást engedett nekünk a jelentésébe, hogy hogyan is néz ez majd ki. És hát német hozzászólókkal hoz közösen elmondom, hogy egy dolgot nem igazán értettem azzal kapcsolatban, amit elmondott, ahogyan ezt a németek jelezték, de hát majd meg fog ez is történni. Most néhány megjegyzés. Ami a konvergenciát illeti a tagállamok között, a bizottság tette erre egy javaslatot, ennek az az alapja, egyrészt, hogy közelítsük a támogatás szintjét az átlag alatt és felett álló államok között, másrészt azonban más tényezők is szerepet játszanak a támogatások meghatározásánál, kiszámításánál azok a számok, amiket én hallottam, azok nagyon ambiciózusak, de hát persze az egész koncepciót kell megismerni összességében ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban érdemben állást tudjak foglalni. Nagyon fontos volt a greening komplex szó. Ugye először is különbséget kell tenni az alapkifizetés és a zöldesítés között. Ha megnézik a bizottság javaslatát, akkor itt két külön kifizetésről van szó és ami itt elhangzott, a bizottság javaslatá figyelembe vették annak alapján. A kérdés az az, hogy a szankciók hogyan hatnak majd, illetve hol helyezkednek el a bizottság. Ezzel kapcsolatban már kidolgozott egy munka dokumentumokat a tanács számára, de persze a parlament is megkapta ezt, és itt van egy alternatíva, amelynek az lenne a lényege, hogy persze, hogy nincs nem lehet, hogy a greening miatti szankciók kihassanak az alap kifizetésre, de ha valaki egyáltalán nem zöldesít, vagy szándékosan nem teszi ezt, akkor a 30%-on túl kell, hogy menjen a büntetés, de ez nem új az agrárpolitikában, ezt már ismerjük az eddigiekből is, már amikor a területeket kellett műveletlenül hagyni, hogy a szankció 30%-on túl ment, de ez nem jelenti semmiképpen közvetlenül az alapkifizetések csökkentését. Ami a 20 hektárig érvényes alaphatárt illeti, a diversifikációt illetően, én ezt úgy értettem, hogy ugye az ökológiai primér területekre kell, hogy mindez vonatkozzon. Hát ez a szám, ez nekünk nagyon magasnak tűnik, hogyha 20 hektárt vesznek, akkor egy csomó tagállamot egyszerűen ki is zárnak a greening lehetőségéből, és akkor ezzel a greening az valóban elveszíti a lényegét. Úgyhogy a javaslatunk nekünk a három hektáros határ volt, az ökológiai primér területeknél, elsődleges területeknél nincs értelme ilyen határnak. A rotációval kapcsolatban megpróbáltunk olyan megoldást találni, amely összhang az évesség, tehát hogy vannak éves kifizetések, a rotáció az egy több éves folyamat, és itt nagyon megnehezíteni mindez az ellenőrzést, úgyhogy egyszerűsíteni akarunk, és ez a kérés is nagyon sokszor elhangzott fehérje növények. Csak ismételni tudom, hogy itt valóban problémát jelent, hogyha ezt a zöld desítéssel kapcsoljuk, és ez a WTO-ban is komoly problémákat vetne fel, illetve a WTO-val. A Natura 2000-et is említették. Ezt nem vettük bele a greeningbe, Egyszerűen azért, mert a Natura 2000 eh, státusz önmagában nem jelent eh, plusz kötelezettségeket a gazdák számára, az csak akkor érvényesül, hogyha önálló gazdálkodási terveket állítanak fel a tagállamok. Ez nem mindenütt van így, és éppen ezért az egyenlő eh, bánásmódot nehéz így módon érvényesíteni, hogyha most a Natura 2000-et is figyelembe veszük. Az aktív gazda fogalma Hát itt azt mondták, hogy nagyon bonyolult a definíció, és hogy túlságosan komoly bürokratikus ráfordítást eredményezne. Éppen ezért az, egy olyan modellt vizsgálunk jelenleg, amely egy negatív listára ö, alapulna, tehát bizonyos műveletfajtákat, ö, amelyeket nem akarunk bevonni a közvetlen kifizetésekbe, de ez nem teljes kizárási ok lehet, hanem ezt összekapcsoljuk azzal a lehetőséggel, hogy az adott vállalat biztosítsa, hogy mégis aktív gazdaság. Tehát így elkerüljük a diszkriminációt, mert egy ilyen kizárólagos negatív lista az azzal a hatással járhat, hogy bizonyos tevékenységek, amelyek nem szerepelnek, valóban megkapják a kifizetést, míg a meglévőket teljesen kizárják, és ez egy potenciális diszkriminációs problémát vetne fel, de itt a bizonyítás terhének a megfordításával ezt ki lehetne zárni, és bizonyos ö, nagy mértékben lehetne csökkenteni itt az ide ö, vágó ö, folyamatok, cselekvések számát. Ami a cappinget illeti és a greeninget, két ötlet is elhangzott a hozzászólásokban, például az, hogy a, egy innovációs összeget is vonjunk be, vagy az alapterületet a zöldesítésnél. Itt azt mondták, hogy legyen egyfajta transfer, tehát hogyha nem hasznosítják a forrásokat az első pillérben, akkor azt lehessen átcsoportosítani a másodikba. Ez administratív szempontból nagyon nehéz, ez nem egyszerűsítés, éppen hogy bonyolítja az egész folyamatot, és akkor itt nem csak a munkaerőköltséget kellene figyelembe venni, hanem egyéb nehezen mérhető költségeket is, amikor a nem felhasznált forrásokat átutaljuk a második pillérbe, akkor azt is látni kell, hogy az első pillérből olyan átkerülnek a források a második pillérbe, és ezt persze hozzá kell igazítani a több éves pénzügyi tervhez, az MFF-hez, és nem is világos, hogy mikor tudjuk meg, hogy ezeket a forrásokat nem használták fel, és hogy egyáltalán még van-e idő arra, hogy ezt áttegyék a második pillérbe, azt külön kell programozni, és nem tudjunk ilyen kis összeget, amelyeket át azt nem lehet minden évben változtatni. Aztán általánosan az egyszerűsítés szemszögéből a 15%-a nagyobb adminisztratív költségek, ezt mondta a számvevőszék a jelenlétésében. Hát ez a bizottság hatástanulmányából származik, és ez nem a teljes reformjavaslatra vonatkozik, hanem csupán a közvetlen kifizetések területére. És ez egy szempontot nem vesz figyelembe, amire szeretném felhívni a figyelmüket, mégpedig azon javaslatunkat, hogy azokban a tagállamokban, ahol jó és jól működő ellenőrző rendszerek vannak, ezekben a tagállamokban legyen meg a lehetőség, hogy a helyi ellenőrzéseket csökkentsük. Ez benne van a horizontális rendeletben, illetve abban a javaslatban, és így ott, ahol ezt alkalmazni lehet, ott ez potenciálisan egy nagyon komoly egyszerűsítést és az administratív költségek csökkentését jelenti. Számos egyéb kérdés van, a vidékfejlesztéssel kapcsolatosan, ahol szintén komoly egyszerűsítésekre kerülhet sor, tehát az összes az egész reform területére vonatkozóan nem 15%-at jelentene ez, hanem egészen más lenne a végeredmény, de ugye ez csak a közvetlen kifizetésekre vonatkozott. Az utolsó előtti pont delegált aktusok, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. Ugye ezt rögzíteni kell, ugye egyrészt azt hiszem, hogy megfelelő rugalmasságot kell biztosítani a jogszabályokban, másrészt pedig, amikor ezt elfogadjuk, akkor a parlamentnek is biztosítani kell a megfelelő szerepet. Azt hiszem, hogy itt a tagállamokkal kell, majd a tanácssal kell majd tárgyalniuk, ott a legnagyobb az ellenállás. Utolsó kérdés. Természetesen a javaslatainkat jogi szempontból is megvizsgáltuk. Biztosíthatom önöket arról, hogy a javaslat a jelenlegi, az önök által említett szempontok szerint rendben van, senkinek nem kell aggódnia, hogy a, az Európai Bíróság elé kerülnek ezek az ügyek. Köszönöm szépen a figyelmüket. Én is nagyon szépen köszönöm. nem korlátoztuk senkinek a lehetőségét, hogy részt vegyen a vitában, hát ennek persze vannak következményei. Szervezési szempontból talán érdemes megemlíteni, hogy nagyon sok ellentétes, nagyon sok vitatott kérdést felvetettek Eh, úgyhogy hogyan haladunk, hogyan haladjunk tovább, hogyan beszélgessünk a gazdákkal. Ott volt a health check, ott volt a DESZ jelentés, a Lion jelentés, hát ez mind-mind az egyszerűsítés irányába mutat, hogy ugye a jövőben mindennek egyszerűbbnek, könnyebbnek kell lennie. Aztán most olyan bonyolult lesz, meg olyan nehéz, hogy és annyira nem világos, hogy ez egy nagyon-nagyon alapos vizsgálatot tesz szükségessé, hogy hova vezet bennünket mindez. Összességében azt szeretném tehát mondani, hogy Vajcsovszki kollégával az együttműködés az megváltozik a határidő, ugyanúgy, ahogy a bizottsággal való tárgyalás, és itt még eh, meg kell nézni a bizottság eh, titkárságán, a DG Agri képviselőivel ma nem tudtunk foglalkozni sok fontos kérdéssel, mert elszaladt az idő, de nagyon komoly vitára van szükség a közvetlen kifejezetésekkel kapcsolatban. Elnézést kérek mindenkitől, de önél szó még asszonyom. Ebben az összefüggésben azt szeretném kérni, hogy a határidőt mi hamarabb tűzzék napirendre, ugyanis jelenleg minden tagállamban nagyon komoly vita folyik, és a második pillérrel kapcsolatban tudnunk kell, hogy akkor most mit jelent a hátrányos helyzetű terület, ez tőlem még elég idegen, meg azt is kérem, hogy biztosítsanak megfelelő időt, tehát háromnegyed órát én bizony nem tartok elégnek, azt kérem, hogy legalább egy óra álljon rendelkezésre, mm, nagyon sok kérdés lesz ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és kérem, hogy erről mi hamarabb szülessen döntés. Én osztom a véleményét. Nikolzon úr a szó, nagyon röviden valóban köszönöm szépen a kollégáknak. És itt ez, ugye egy, azt gondoltuk, hogy az elefessel kapcsolatban is meg kell nézni, hogy nagyon sokan holnap délelőtt szeretnék megtudni, hogy hogyan legyen ennek a menetrendje. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy pontosan tudjuk, hogy mi fog történni. Holnap délelőtt lesz lesz idő, ugyanis az a jelentés, amivel mi, amit én terjesztek elő, azzal sokat nem kell foglalkozni a szavazáskor, úgyhogy most a, nem akarok itt tanácsokat adni a titkárságnak a napirend megszervezésével kapcsolatban, csak én a magam részéről azt szeretném világossá tenni, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és meg kell találni az időt arra, amikor a képviselők itt vannak, mert ez annyira fontos, és amit a bizottság képviselője mondott, azt mondja, hogy 15 százalék, ezt mondta a számvevőszék. Ez nem így van, hát ez, ez azt mondta, hogy ez, ez a magasabb, vagy az alacsonyabb szám, akkor most mi ez? Akkor a bizottságnak meg kell próbálni a külön költségeket, az administratív, a kormányzati, a tagállami költségeket mind figyelembe kell venni, hogy mit kell fizetni. Ez szerint a javaslat szerint. Köszönöm. Elnézést, el kell halasztanunk a választ a következő ülésre és kérem, hogy írásban legyen meg a válasz, és akkor most megkapja az utolsó hozzászóló a szót, már csak egy percünk van ugyanis. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr, én az előttem szólókhoz csatlakozhatom. Ez nem kellemes helyzet, amibe kerültünk, én már nagyon hosszú ideje, dolgoztam a bizottsággal folytatott tárgyaláson. A plenárison egy kérdést is tettem fel Strasbourgban, a válasz az abszolút nem volt kielégítő, és nem is tanúsított megfelelő tiszteletet a parlament iránt ez a, ez a válasz, úgyhogy nem lenne szabad így viselkedni, ahogyan ezt a tanács tette ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Gyakorlatilag semmit nem mondtak. Éppen ezért azt kérem, hogy most tényleg biztosítsanak időt, és hogy nehogy csak egy ilyen látszatprogram legyen az egész. Köszönöm. Elismerem, és belátom, hogy ez így van, és kérem a titkorságot, hogy továbbítsa ezt De Kasszó úrnak, az elnöknek ezt a felvetést, és egyeztessen a bizottsággal ezügyben, hogy tényleg több időt biztosítsanak erre a prezentációra és a vitára. Köszönöm szépen a mai munkát, és a tolmácsok munkáját is köszönjük.